hogy kérem, hogy kint folytassa a külön megbeszélését, és ezen kívül egy hosszú jelentésünk volt a nem kísérettel utazó gyermekek, kiskorúakra vonatkozóan. A LIBE készített ezzel kapcsolatosan egy véleményt. Itt egyértelmű, hogy amikor a nem kísérettel utazó kiskorúakról beszélünk, akkor mindig a gyermekek maximális érdekeit, annak védelmét kell biztosítani, és nem elsősorban a bevándorlási politikai szempontokat érvényesíteni, és ezt fontos, hogy tiszteletben tartsuk. A sürgősségi kérdések körében a Kongói Demokratikus Köztársasággal foglalkoztunk, aggaszt minket az erőszak közelmúltbeli elterjedése, kiterjedése keleten, illetve az emberi jogokkal szembeni sérelmek, erőszakos megnyilvánulások, illetve gyermekek toborzása. Az afrikai köztársasággal kapcsolatosan is állásfoglalás született, ez ugyan nem nincs a nemzetközi média homlok terében, de a helyzet eléggé elkeszerítő. Az igazságszolgáltatás gyakorlatilag teljesen összeomlott, a kormány sem teljesíti a teljesítendőket. 650 ezer gyermek nem járhat iskolába, és komoly eh, humanitárius eh, segélyekre is szükség van, hiszen alapvető szolgáltatások sem biztosítottak. Bahrain is szerepelt a sürgősségi napirendi pontok között. A bahraini eh, hatóságokat felsz szólítottuk minden elnyomás megszüntetésére, a lelkismereti szabadság tiszteletben és az emberi jogok tiszteletben tartására. Ezen a héten a Szaharov díjra történtek jelölések, hét jelölés konkrétan, különböző politikai frakciók, illetve képviselők részéről. Rejod Alimo és Eskinder Néga két etiópiai bebörtönzött újságíró, akit terrorista ellenes proklamáció értelmében vád alá helyeztek. A második, ah. Alex Bilacki, Edward Lubau, ah. Mikolaj Szatkevics, harmadik sorban Mikhail Kodorovski, orosz politikai fogoly, akit már tíz éve tartanak fogva, és Edward Snowden, amerikai számítógépes specialista, korábban a CIA NSA alkalmazottja, aki a kommunikációs technológia, illetve a megfigyelő programokkal kapcsolatosan hozott nyilvánosságra bizalmas információkat, a Standing Man tiltakozás Törökországban, illetve a szocialisták és a konzervatívok az ALDE részéről Malala yousafzai jelölték, egy 16 éves pakisztáni lány, aki 2012-ben egy a Taliban által elkövetett merénylet túlélője. Azt hiszem, hogy ezek kiváló jelölések, mindenki a listán megérdemelné a díjat, de hát döntenünk kell, úgyhogy most szavaznunk kell egy rövid listáról, amin hárman szerepelnének, ezt decemberben kell megtennünk, majd az elnökök értekezlete október 10 október 10-én dönt. Az zimbabwei választások július 31-én kerültek megtartásra, és itt szeretném hangsúlyozni, amit Lady Ashton augusztus 21-én nyilatkozott, nevezetesen az Európai Uniót aggasztja az álltólagos szabálytalanság és nem tisztességes részvétel. Számos gyenge pontot tártunk fel a választások során, illetve nem volt átlátható a folyamat ha megnézzük, hogy az előző választásokon mi történt, az imbabei választásokon, úgy döntöttük, hogy ezt a napirendre felvesszük, de miután ezt nem követte eh, súlyosabb eh, erőszak, eh, úgy döntöttünk, hogy ezt levesszük a napirendről. Az Afrikai Unióval Addis Abebában találkoztunk, a béke és biztonság biztosa val a zimbabvei választásokról is tárgyaltunk, és az volt a megállapítás, hogy Mugabe igen komoly támogatást élvezett az országban, és az is elhangzott, hogy a szankciók is hozzájárultak az ország súlyos gazdasági helyzetéhez, időközben pedig Mugabe meg tudta erősíteni a nyugat ellenes kampányát. Úgyhogy az év hátralevő részében talán majd még visszatérhetünk Zimbabwe kérdésére. szélsőséges rendőrségi erőszakra került sor törökországban a tiltakozókkal szemben múlt héten. szeptember nine én egy, az egyik tüntető áldozatul esett ankarában erőszakos konfliktusokban itt eh, mi felszóltunk eh, az eh, események kivizsgálására, és a török hatóságoknak, török hatóságoktól azt várjuk el, hogy hiteles intézkedéseket foganatostson. A sajtóban ma olvastuk, hogy Erdogan elnök 6000 embert toborzott a Twitter révén a kormány álláspontjának képviseletére. Myanmar nagykövetővel is találkoztunk, a jelenlegi helyzetet megtárgyalandó, természetesen az álláspontunk eltérő. Biztonságos táborokba történő áthelyezést szorgalmaztunk, és jó lenne, hogyha a muzulmán közösségeket külön tartanák a többi felekezeti csoporttól, hogy az összeütközéseket, a konfliktusokat el lehessen kerülni. A gyűlöletbeszéd változatlanul megnyilvánul, és ezt ennek megszünt, beszüntetését is szorgalmaztuk. Jövő héten, illetve múlt héten tíz burmai képviselővel találkoztunk Brüsszelben. Jövő héten jönnek. Az EU-burmai Task Force november közepén fog ülésezni, és egy csomagot fogunk bejelenteni. Ezen kívül az ENSZ berlini nagykövetével is találkoztunk, Strasbourgban megvitattuk a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatos ENSZ álláspontot, a fegyveres drónok ügyét, és nagyon érdekes lenne megtudni, hogy az USA külügyminisztériuma milyen jelentőséget tulajdonít az emberi jogoknak, annak ellenére, hogy az Európai Parlamentnek nincsen joga az EU ország stratégiai jelentéseket megismerni. A japán igazságügyminiszterrel is találkoztunk, ugyanis súlyos egészségügyi problémák merültek fel Hakamada Javóval kapcsolatosan. 1968 óta van halára ítélve. Ezen kívül Massoni asszonytól, a petíciós bizottság elnökétől kaptam egy levelet az európai menekültek emberi jogi helyzetéről és én megerőstettem hogy mi teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az emberi jogok védelme tekintetében, ez az egyik legfontosabb európai politika, ezen kvül megvizsgáltunk konkrét megállapodásokat harmadik országokkal. Tehát ennyit akartam elmondani elnöki közlemények keretében. Még egy dolgot szeretnék említeni. illetve bejelentem a következő napirendi pontot, az Üzbegisztánban a kényszer munka helyzete, viszont egy bejelentés a tolmácsoknak helyet kell cserélniük. A bolgár tolmácsolással úgy látom, hogy probléma van. Hogy hallgat-e valaki bolgár tolmácsolást a teremben?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 thank you. Uh, now we have an exchange of views on forced in Uzbekistan. I switch my introduction. Köszönjük. Azt hiszem, hogy megjavult a tolmácsgép. Nagyon örülök annak, hogy Üzbegisztán témában folytathatjuk, és közép-ázsiai szakértőnk itt van velünk urasszony. Patricia Flor, aki az Európai Unió külön megbizotja észak felelős, nála többet nem hiszem, hogy mm, bárki is tudna az üzbék kényszer munkáról. Clara Skrivankova, az brit eh, Anti-Slavery International eh, nevű eh, szervezetétől érkezett. Ez egyébként a legrégebben működő emberjogi civil szervezet, amely kifejezetten a modern rabszolgaság ellen harcol. Elsőként Patricia Pornak adom meg a szót, parancsoljon. Madam uh, Chairperson, and um, let me say that... Um... Köszönöm, elnök asszony, örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást, és röviden beszámolnék arról, hogy a külszolgálat hogyan értékeli a gyermek és kényszermunkát Üzbegisztánban. Gyermekek jogainak védelme szerves részét képezi az Európai Unió külpolitikájának meggyőződésünk, hogy gyermeknek semmilyen munkát nem szabad végezni, amely egyrészt káros lehet az egészségére, bármilyen értelemben, vagy az iskolai munkájával, tanulással összeegyeztethetetlen. Ezért rámutatnék arra, hogy a gyermek munka megszüntetése nemzetközi szerződések egyezmények értelmében kötelező vállalása e, minden aláíró országnak. Az ILO egyezmények is beszélnek erről, Üzbegisztán pedig e, részese aláírója ezen egyezményeknek, ezért igazából csak azt várjuk Üzbegisztántól, amit vállalt, amire ígéretet tett. Na. Az Európai Unió közép-ázsiai stratégiai partnersége 2007-ben került elfogadásra, 2012-ben megerősítettük, szorosabb párbeszéd, emberjogi párbeszéd, szakmai együttműködés mm, folyik minden közép-ázsiai országgal. E ezen okból az elmúlt évek során az Európai Unió Üzbegisztánnal is rendszeresen tárgyalt, a gyermekmunka, a kényszermunka és egyéb emberjogi kérdésekről. Elmondanám, hogy összességében 2007 eh, eh, óta, amióta a szankcióknak, eh, szankciókat beszintettük Üzbegisztánnal szemben, egyre inkább az emberjogi helyzet átfogó tegyelására törekedtünk az Európai Unió részéről, az ILO-val szorosan együttműködtünk, például a gyermekmunka ügyében. Many, many NGOs over the last few years have also focused on this particular issue and have pointed... Civil szervezetek garmadája foglalkozik ezzel a kérdése a gyermekek jogainak lábbar típrása folyik Üzbegisztánban, véleményem szerint pontosan ez a közös, teljes Európai Uniós fellépés az, mondhatjuk azt, hogy a civil szervezetek egészen teljes messzélességgel kiáll az üzbék gyermekek jogaiért. Az Európai Bizottság együttműködésével meghozta gyümölcsét. a nyomásgyakorlás meghozta az eredményét, talán azért is, mert, mert valódi felelősségvállalás van mögötte. Hogyan alakulnak a dolgok? Az elmúlt két évben elszórtan javultak a dolgok, elszórt javulás tapasztalató volt. Először Erüzbék régióban kezdődött a dolog, de tavaly már országszerte mutatkoztak jelei annak, hogy javítsanak a helyzeten. sajátos módon csak 16 éves korig fedi ez le a kiskorúakat. Ugyanakkor a kormányzat mégiscsak megpróbált valamit tenni. Az előző évhez képest javult a 16 év alatti gyermekek helyzete. Ezt az UNICEF is elismerte a legfrissebb jelentésében. Ugyanakkor az ILO bevonása nélkül történt mindez. Mi a kiskorút 18 éves kor alattiként értelmezzük, ezért elégedetlenek vagyunk. Azonban idén nyáron a tárgyalások pozitív irányt vettek az ILO és Üzvegisztán között, lehetővé téve, hogy a gyapott betakarítás során megfigyelőket küldjenek a helyszínre ennek a részleteiről megállapodtak, így az ILO kiküldött megfigyelői árgus szemekkel figyelhetik ah, most ebben a pillanatban is, hogy eh, eh, az apró üzvék eh, kezek megfelelő szabály szerint szedik el a gyapotot. Ahogy említettem már az imént is, az üzvégek, az üzvég kormány megállapodott az ILO-val a módszertanról, mi szerint a megfigyelőket nem gátolják semmiben, bejelentés nélkül is vizsgálódhatnak, illetve a megkérdezettek, akik választanak, válaszolnak az ILO kérdéseire, semmiféle hátrányba nem kerülnek. Ez az ILO világszerte alkalmazott módszertanának megfelel. Önök is sejthetik, hogy az ILO nem enged a megszokott normáiban a monitoring nem sokára kezdődik. Az október végén záruló betakarítás végéig eh, tart, Szerintem ez egy fontos lépés, a jó irányba tett fontos <laughs> lépés, ugyanakkor ezzel nincs vége a történetnek. Ez még nem a vége egy folyamatnak, éppen ellenkezőleg csak most kezdődik ez a folyamat, amelynek a, a végén szemünk előtt lebeghet az a cél, hogy a gyermek és a kényszermunka megszűnjön Üzbegisztánban, hiszen a gyapott földeken a tapasztalt gyermek munka Közép-Ázsiában és Üzbegisztánban évszázados hagyományokra tekint vissza, így tehát rövid távon nem várható áttörés, inkább közép-hosszú távon várhatunk igazán komoly eredményeket. Ehhez azonban az Európai Unió és Üzbegisztán között folytatni kell ezt a konstruktív jellegű párbeszédet. Az ILO üzbék megállapodás szerint az ILO megfigyelők képzésében is részt vesz, illetve az üzbék társadalom felvilágosításában is eh, oroszlán részt eh, vállal. Mi is természetesen folyamatosan egyeztetünk az ILO-val, és eh, Üzvegisztánt arra szólítjuk fel, hogy tartsák nemzetközi vállalásaikat az már korábban említett nemzetközi szerződések és egyezmények értelmében. Az ezévi felügyelő vagy monitoring misszió eredményét várjuk már nagyon, tűkönülve várjuk, hogy vajon eh, hogyan alakul a helyzet. Összességében annyit szeretnék elmondani, hogy mindenképpen rendszerszerű reformra van szükség az üzbék gazdaságban, azon belül is a mezőgazdaságban, a gyapot ágazatban. Ehhez liberalizálni kell a gyapot ágazatot, a pozitív momentum ez az EU-üzbék kapcsolatokban, és remélem, hogy ez valóban lehetőséget nyit arra, hogy egyéb emberjogi kérdésekről is érdemi párbeszéd nyíljon, hiszen tudjuk, hogy eljenekben nincs hiány. Köszönjük Patricia Flornak, most pedig Skrivankova asszonyt hallgassuk meg. Thank you for... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy az államilag szervezett kényszermunkáról nagyon fontos információkkal élhetek most itt a szakbizottság előn, A Nemzetközi Rabszolgassága ellenharcoló bizottságot képviselem, amelyek különböző civil szervezetek, szakszervezetek és más szervezetek felhívását közvetítik önökhöz, és felszólítják az üzbék hatóságokat, hogy hagyják abba a gyermekmunka és a kényszermunka alkalmazását. És az üzbégek hangját is szeretném itt képviselni, az ő véleményüket is, ugyanis ők nem tudnak itt lenni. Hat, szeptember 6-án kezdődött az üzbegisztáni gyapott szüret, és több, több mint egy millió embert vonnak be ebbe a munkába. Sok 15-17 éves között, korú közötti gyerek, de sokszor 10 évesek is részt vesznek a gyapot termelésben, illetve a gyapot szedésben. A közintézmények dolgozói, tanárok, orvosok és hasonló munkát végzők végzőket is kényszertenek arra hogy a szüretben részt vegyenek és fenyegetik őket akár elbocsátással is hogyha ezt nem teszik meg. egyetemi hallgatókat kamaszokat közalkalmazottakat és magánszektor alkalmazottakat is tehát orvosokat is egyetemi hallgatókat, nővéreket is kényszerítenek arra, hogy elmenjenek dolgozni a gyapott földekre, és aki ezt nem teszi meg önként, azt pénzbüntetéssel sújtják, vagy akár börtönbüntetéssel is. Tehát ez jelenleg is folyik, ez a gyakorlat. Ezért örülök neki, hogy önök a napirendjükre tűzték az üzbegisztáni kényszermunka kérdését. Köszönöm azt is, hogy az Európai Parlament folyamatosan támogatja az üzbék kényszermunkára kényszertetteket és márciusban ebben az évben egy határozott állásfoglalás is kiadott ennek a munkának az elítéléséről, valamint two 2011 decemberében is kiadott erről egy állásfoglalást. az ilo is folyamatosan igyekszik azon hogy megszüntesse ezt az üzbék gyakorlatot. aki azonban azt mondja hogy már nagy javulás látható Üzbegisztánban, annak azt ajánlom, hogy mégiscsak folytassa a nyomásgyakorlást, hiszen az ILO ugyan már a kapun belül van, de nagyon fontos, hogy folytatólagosan ellenőrizzék az ottani helyzetet. A szakbizottság is azt ajánlotta, hogy a hogy legyen zavartalan megfigyelésre lehetőség, de az üzbék kormány egyelőre nem adott lehetőséget az ILO-nak arra, hogy zavartalanul bármilyen helyen megfigyelhesse a gyapot szüretet az, az üzbék kormány és bizonyos üzbék szervezetek ugyanis mindig jelen kell, hogy legyenek a megfigyelési bizottságok munkájánál, és ez biztos, hogy nem ad teljes képet az ottani helyzetről a megfigyelési rendszerről, a megfigyelési folyamattól lesz majd egy háromoldalú értékelési ö, találkozó is. El kell, hogy mondjuk, hogy Üzbegisztánban folytatólagosan problémát jelent a kényszermunka, és a 2012-es, valamint az ezévi gyapotszületi hírek is azt mutatják, hogy ez a kényszermunka alkalmazása csak fokozódik. A közmunkát, köz, köztisztviselők körében a vállalkozók, illetve az egyetemi hallgatók körében akár a foglalkoztatás feltételeként is megszabhatják, hogy részt vegyenek a gyapott szüretben, és a fővárosban állítólag több mint 200 ezer olyan ember van, akit tehát Taskentből e, el fognak küldeni a gyapott földekre, kényszerítenek a szektort csak akkor, csak akkor tud megszűnni ez a gyakorlat, hogyha teljes mértékben megreformálják a szektort az ILO jelentéséből, amit majd novemberben készítenek el, reméljük, hogy teljes mértékben meg tudjuk majd ítélni a kényszermunka helyzetét Üzbegisztánban. Kérjük az Európai Parlamentet, hogy továbbra is ragaszkodjon az álláspontjához, és továbbra is gyakoroljon nyomást az üzbegisztáni kormányra. Az ILO küldetése az kényszermunka megszüntetéséhez vezető elő, első lépés, követelnünk kell, hogy az üzbegisztáni kormány ne avatkozzon be a munkánkba, és lehetővé tegye azt, hogy független való információkat tudjanak gyűjteni, és azokat meg tudják osztani minden érdekelt nemzetközi szervezettel. Az Európai Parlamentnek biztatnia kell az, a külszolgálatot is arra, hogy az üzbék kormányt ugyanerre a ugyanerre az útra próbálja terelni, hiszen minél több oldalról gyakorunk nyomást, annál jobb. A nyomásgyakorlás eredményeképpen engedték be az ILO-t az országba, de továbbra is nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy meg tudjuk szüntetni a kényszermunkát. Kérjük az Európai Parlamentet, hogy ezt a törekvést továbbra is vezesse, és le, tegye lehetővé azt, hogy az ILO követelményeit, szabályait betartsák az üzbék hatóságok is az a kereskedelmi főigazgatóság részéről kérjük a parlamentet hogy követeljenek egy vizsgálatot amely az emberi jogok súlyos és rendszeres megsértését meg fogja vizsgálni üzbegisztánban. a kényszermunkát illetve gyermekmunkát alkalmazó országokat nem jutalmazhatjuk meg anyagiakkal az európai unió részéről ezeket el kell télnünk állami politikaként alkalmazzák a kényszermunkát és a gyerekmunkát, de ez azt is jelenti, hogy ez a politika nagyon gyorsan megállítható és beszüntethető. Az Európai Parlament azt megtagadnán, hogy textilipari téren is együttműködjön Üzbegisztánnal, megmutatta, hogy valóban a kényszermunka ellen van, és továbbra is nyomást kell gyakorolni a kormányra, ragaszkodnia kell az álláspontjához egészen addig, amg világos bizonytékát nem látjuk arra, hogy az üzbék kormány megfelel az. Thank you, Madam Skrivenkova. Now we heard also a lot of open questions with this. Um... Számos kérdést uh, nyitottunk ezzel meg uh, a monitoring missziókkal kapcsolatosan, és akkor most átadom a szót a képviselőknek. Bisep úr. Merci. Ma collègue euh, Nicole Kiltitsen m'avait demandé de... Euh, kolléganőm kérte tőlem, hogy euh, olvassam fel a hozzászólását, mert nem tud maradni. Gyorsan felolvasom, és aztán felteszek egy kérdést. 2014. decemberében a parlamentünk úgy döntött, hogy segíti az üzbék kormányt abban, hogy felálljon egy háromoldalú megfigyelési csapat, amely mindenhez hozzáfér a gyapott mezőkhöz is, és erről meg kell hogy mielőtt az EU-üzbék kereskedő megállapodásra megújítására sor kerülne. Az Cette mission est déjà sur place, et rien que le fait que l'Ouzbékistan. Az üzbék eh, eh, beleegyeztek, most már működik ez a megfigyelő misszió. Az a tény, hogy az ILO misszió beengedte Üzbegisztán, ez komoly előrelépés. Ugyanakkor majd meglátjuk, hogy valóban szabadon hozzáférnek-e a gyapott mezőkhöz, anélkül, hogy eh, üzbék biztonsági emberek kísérnek őket. Arról biztosította bennünket, hogy ez így lesz, és az ILO munkamódszerei valóban érvényesülnek. Reméljük, hogy ez így lesz, és várva várjuk ennek az eredményét. Addig is aggasztó információkat kaptunk, szerint 15 év alatti gyermekek is gyermekeket már nem dolgoztatnak mint két évvel ezelőtt, de 15 és 18 év közötti fiatalok a mai napig eh, dolgoznak a gyapott mezőkön. Reméljük, hogy a gyermekek kényszer munkáját teljesen megszünteti az üzbék kormány. Az információnk szerint eh, felnőtteket fog, felnőtteket fogják helyettesíteni a gyermekeket, eh, nyilván nem saját szántukból. A különböző közalkalmazottakat, köztisztviselőket is a gyapott mezőre hajtják e célból. Remélem, hogy az ILO megfigyelők e, árus szemei tekintetét nem kerüli el majd mind egy olyan részlet, miszerint a munka valóban folyik-e még bevett gyakorlatként Üzbegisztánban. Üdvözlendőnek tartom ezt a megfigyelő missziót, ugyanakkor több kérdés is felmerül azzal kapcsolatban, hogy e, hogyan fog ez lefolyni. Kérem, tisztázzák, hogy milyen mértékben tudja eh, majd ez a megfigyelő csoport elvégezni a munkáját, milyen feltételek meget. Fontosnak tartom, hogy a megfigyelőkkel nyíltan, nyugodtan eh, tárgyalhassanak eh, a gyapotmezőkön dolgozók, anélkül, hogy ez bármiféle retorziót vonna maga után az érintettekkel szemben az ILO és más nemzetközi szervezetek pontosan hogyan és miként vesznek részt ebben a megfigyelésben, a civil szervezeteket hogyan vonják be, hogyan konzultálnak velük. a gyermek és kényszermunka legrosszabb előfordulási formáival találkozhatunk ugyanis Üzbegisztánban. Fontos, hogy egyéb ILO egyezményeket eh, is tiszteletben tartsanak, hiszen nem csak egy egyezményt írt alá Üzbegisztán. Az információink szerint a 2012-es gyapott betakarítás eh, során eh, korlátozott volt a kényszer munka. Mi várható idén? És milyen kapcsolatot látnak a munka? és a gyermek kényszermunka között. Mit tehet az Európai Parlament? Például a textilkereskedelmi megállapodás megújításának gátlásával, blokkolásával Türkmenisztánból is kapunk hasonló aggasztó híreket de úgy tűnik, hogy valahogy a nemzetközi közvélemény eh, kevésbé bánja, hogyha eh, türkmén gyermekek dolgoznak a gyapott mezőn. Az Európai Unió saját megfigyelőket kívánne, tervezek küldeni, illetve hogy állnak, hogy haladnak a tárgyalások az ügyben, hogy az Európai Unió milyen mértékben kerül bevonásra erre, ebbe a bizonyos megfigyelő csoportba, csapatba. a nyomon követhetőséggel kapcsolatban is felmerülnek kérdések, hogy mennyire nyomon követhető az, hogyha Üzbegisztánból érkezik az európai piacra gyapott vagy gyapott termék. Sok országban tapasztalható kényszerünk, miért pont Üzbegisztánt eh, pécéztük ki ebből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó sok kérdés van még hátra. Martin úr. Nagyon röviden, ugyanis a legfontosabb kérdések már elhangzottak. Nem tudom, hogy jól emlékszem-e, de a decemberben elfogadott állásfoglalás 2011-ben azt hiszem, hogy már szólt a gyermekmunkáról, illetve egyértelmű elmozdulást szorgalmazott a kényszermunka és a gyermekmunka felszámolása irányában. Nem tudom, hogy ebben az irányban haladnak-e vagy sem. Ez egy jó példa arra, amikor a nemzetközi fellépés számított, és az üzbégek reagáltak az EP állásfoglalására, arra, hogy a jegyzőkönyv szövegét nem fogadjuk el, mindaddig, amíg a megfelelő lépésekre nem kerül sor. Én biztos vagyok benne, hogyha a répát nem lengetjük meg az orruk előtt, lehet, hogy ez előbb-utóbb megrohad, mielőtt bármiféle eredményt hozna. Tehát történtek előrelépések, és ezeket valahogy méltányolnunk kell. Nem tudom, hogy meddig kell, tehát még egyszer ezt a répát, vagy ezt a mézes madzagot az óruk előtt elhúzni, mindaddig, amíg valóban jó, rá tudunk bólintani a jegyzőkönyv elfogadására. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdés az EU delegációval kapcsolatosan, akik a helyszínen vizsgálják, illetve monitorozzák a gyapott betakarítást. Itt elhangzott, hogy Türkmenisztánban is van példa a gyermekmunkára, kényszermunkára, erről sokkal kevesebbet hallunk. Flor asszony, ismét öné a szó. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdéssel kezdeném. Az SMD EU delegáció, valamint az EU tagállamok nagykövetségei aktívan közreműködtek a megfigyelésekben tavaly, és ez természetesen csak egy korlátozott képet tett lehetővé. Minden esetre jó pont ahhoz, hogy felmérjük a helyzetet. Martin úrra reagálnék először. Először is azt mondanám, hogy igen, van némi előrelépés néhány év után, amely évek alatt nem járultak hozzá az ILO delegáció fogadásához. Most már rából és ezzel megnyit, megnyílt egy kapu ez egy nagyon fontos pozitív lépés. Most azonban meg kell nézni, hogy ennek az ILO monitoring missziónak mi lesz az eredménye. Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen korai dönteni. Nagyon fontos, hogy felszólítsuk az üzbék hatóságokat, hogy teljesen, teljes körülön működjenek együtt az ILO delegációval, és tegyék lehetővé, hogy az időszak végén tényleges megállapításokat lehessen tenni. Annak érdekében, illetve megállapítva azt, hogy a gyermek munkát sokkal kisebb figyelem övezte idén, mint tavaly. Ami a szomszédországokat illeti, én nem tudom, hogy Törkmenisztánban eh, van-e egyáltalán gyapott termelés. Kazaksztánban azt tudom, hogy van, de én eh, civil szervezetektől nem hallottam eh, soha arról, hogy gyermekmunkát alkalmaznának. Lehet, hogy más erről többet tud, de minden esetre a, konkrétan a gyapott termelés és a gyermekmunka elsősorban Üzbegisztán jobban koncentrálódik, és nem meglepő. Én mielőtt idejöttem, kértem néhány adatot, és azt hallottam, hogy a munkaerő egyharmada Üzbegisztánban még mindig idény munkás, és elsősorban a gyapott iparban foglalkoztatott. Tehát ez is jelzi, hogy ennek az ágazatnak milyen fontos szerepe van. A devizabevétel 25%-a gyapotból származik Üzbegisztánban. Úgyhogy itt mindenféleképpen csak egy folyamatról tudunk beszélni, és Privankova asszonyal egyetértek, hogy ennek a folyamatnak az eredménye az kell legyen, hogy a mezőgazdaság szerkezet átalakítása megtörténjen. és az, hogy a gyapott ipar ilyen nagy arányt képvisel, számos egyéb következménnyel is jár, például a vízhiány és egyéb problémákkal. Hogyan tudjuk nyomon követni a gyapotot? Nem tudom, hogy én nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, lehet, hogy a, az Európai Bizottság képviselője tud erre válaszolni. Idén, az idei évre vonatkozóan az elvárásaim a következők. Tavaly azt láttuk, hogy kormányrendelet és beavatkozás révén a 15 év alatti gyermekeket már nem foglalkoztatták a gyapott mezőkön. Én azt várnám, hogy ha elfogadták az ILO monitoring missziót idén, akkor az üzvék hatóságok erőfeszítéseket is fognak tenni annak érdekében, hogy ez a monitorozás megfelelően megtörténhessen, és további előrelépéseket is várunk. Mindazok körében, akiket a kényszermunka érint, különösen gondolva itt a gyermekekre folyamatos párbeszédet várunk az illon belül is az EU intézményekkel, a parlamenttel, a civil szervezetekkel, hiszen ez segít abban, hogy felhívja mindenki figyelmét, hogy itt ezek sürgetően megoldandó kérdések. Az üzbég civil szervezetek is nagyon fontos szerepet játszhatnak Éppen ezért a civil társadalom, illetve a helyi gazdálkodók is részt kell, hogy vegyenek ebben az erőfeszítésben, és végül is a kormánynak kell vezető szerepet játszani abban, hogy eltöröljék a gyermek és a kényszermunkát. Ami a bizottság mandátalát illeti, én már említettem, hogy az ILO elfogadta, hogy milyen modelleket alkalmazzon a gyermekmunkával kapcsolatos nemzetközi program keretében. Ezeknek az alapját szilárd standardok kell, hogy képezzék. Az ILO-nak egyébként biztosítania kell, hogy a saját standardjai érvényesülhessenek Üzbegisztánban. Úgyhogy én maximálisan bízom abban, hogy az illó mindent meg fog tenni ezen normák tiszteletben tartása érdekében Üzbegisztánban. Köszönöm szépen. Madame Skrivankova. Köszönjük Skrivankova kisasszony. Around, um, the ILO, um, monitoring mission. And Kezdeném az ILO monitoring misszióval kapcsolatos kérdéssel. Azt kell vizsgálni, hogy milyen kontextusban történik mindez. Az állami szervezésű kényszermunka kontextusára kell gondolni, ahol a civil szervezetek képtelenek eh, elvégezni a funkciójukat, az emberjogi aktivisták, megfigyelők nem tud igazán megfigyelni a tavalyi betakarítást, gyakran eh, fogotartották őket, mindenféle külső kommunikációt megtagadtak tőlük, nem is beszélve egyéb emberjogi visszaélésekről, a monitoring misszió ilyen kontextusban folytatja majd munkáját. Az ILO misszió igen, csak meg van kötve a kezük, alaposan le van az dokumentálva van, hogy az egész gazdaság szinte kizárólag a, a gyapott termelésen alapul, a gyapott termelés pedig elsősorban gyerek és kényszer munkán. Várhatóan egy várhatóan a visszaélésekre fény derülhet ezzel a módszerrel a szabad nemzetközi szakszervezeteknek sem tetszik igazán ez a fajta korlátozott megfigyelő megfigyelés. Így igazából három oldalú misszióra nem került sor, ahogy az eredetileg a tervekben szerepelt. Így állnak tehát a dolgok. Amíg független, szabad információáramlás Üzbegisztánból nem működik, addig nem láthatjuk a teljes képet, és tudjuk tavalyról, hogy a kényszer munka terén sok minden nem változott. A kis korúak, tehát a gyermekek, a kisebb gyermekek viszonylag kisebb számban vettek részt, az általános iskolásokra gondolok, de 15 és 18 év közötti fiatalok teljes mértékben kivetik a részüket a gyapott betakarításból, pedig a nemzetközi normák szerint ők is kiskolónak számítanak. A felnőtte kényszer munkája viszont továbbra is probléma, például olyan közalkalmazottak, köztisztviselők bevonásával, akik miatt fennakadt a, a bizonyos fontos közszolgáltatások. Ez fontos előrelépés, tehát ez az álló megfigyelés, de egész addig, amíg független jelentés nem készülhet, amely a kényszermunka egészét eh, vizsgálná, addig nem fogjuk eh, a, a teljes képet eh, látni, és az, megkérdőjelezhetetlen, hogy kényszermunka probléma van Üzbegisztánban, erre bizonyítékaink vannak. Fontos, hogy tovább folyjon a nyomás gyakorlás az önök állásfoglalása is rámutat arra, hogy gyermekmunka és kényszermunka egyaránt égető probléma Üzbegisztánban, és egyelőre nincsen garanciánk arra, hogy a gyermekmunkán túlmenően mást is vizsgálhatnak az álló megfigyelők. Következő kérdés labour standards violation elsewhere and especially in agriculture. A munkakörülmények normáit betartanák főként a mezőgazdaságban, például az Anti-Slavery International keményen dolgozik azért, hogy például a bangladesi gyárak munkakörülményei javítson. Van azonban egy fontos különbség, az pedig nem más, mint az, hogy állami központi szervezésű rendszerről van szó, az állami a föld, a gazdák csak földbérleti joggal rendelkeznek, megvan az is szabva, hogy ennek hány százalékát kell beültetni gyapotta, állami kvótákról beszélünk, az elnök vezérli, kézi vezéléssel irányítja ezt az egész folyamatot, ugyanez igaz a kereskedelemre, nem is beszélve a profitról. Üzbegisztán egyik azon kevés országnak a világon, ahol a kényszermunkát eh, államosították. Remélhetőleg így könnyebb is eh, elejét venni a kényszermunkának, hiszen az állam vezette be, az állam eh, meg is szüntetheti. Éppen ezért kell arra koncentrálnunk, hogy az egész rendszert megreformáljuk, és egyértelmű bizonyítékot akarunk arra látni, hogy Üzbegisztán az egész rendszert átalakítja, és a kényszermunkáról át eh, a, az emberi jogi egyezmények és az ILO legfontosabb normáinak betartására. Köszönöm. Thank you both. Köszönöm szépen mind a két vendégünknek ezt a sok jó információt, és mindannyian várjuk már az ILO küldött, küldöttségének misszióról szóló jelentését, és elmondhatom, hogy a kereskedelmi szakbizottságunk is figyelemmel követi ezt a kérdést, nem sokára az ő napirendjükre is fel fog majd kerülni ez az ügy. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. Okay, now we come to the next item, which is the human következő napi rendi pont követ, pedig az európai jogok, az emberi jogok és a demokrácia helyzete a világban. Az Európai Parlament éves jelentéséről van szó, amelyről első vitánkat tartjuk most meg, és szokás szerint annak érdekében, hogy a plenárison is megvitathassuk majd ezt a jelentést, és egy állásfoglalást is elfogadhassunk már, is megkezdjük a munkát. Kukán kolléga a jelentéstevő, igen szűk időkerettel rendelkezik tehát a jelentés. Egy Európai Uniós jelentéssel reagál, amely a 2012-es év emberi jogi helyzetét írja le. Ugyanakkor nagyon jó lehetőséget ad arra is, hogy a parlament kifejezze az emberi jogokkal kapcsolatos álláspontját. Tehát ma, a, a mai nap van meg az első lehetőség arra, hogy az emberi jogokról szóló stratégiai keretet megtárgyaljuk, illetve hogy az Európai Unió emberi jogokért felelős különleges képviselőinek munkáját, illetve mun- megbízatásának első évét értékeljük. Különösen az átmeneti helyzetekkel kapcsolatban fontos ennek a kérdésnek a megközelítése Köszönöm szépen a jelentéstevő úrnak a jelentéstervezetet, már elolvastam, nagyon átfogó, és látom, hogy az átmeneti helyzetek, illetve a szomszédsági politika igen nagy helyet foglal el a jelentésében. Úgy gondolom az lenne a legjobb, hogyha Kukán kolléga, aki a jelentés szerzője, először bemutatná a jelentést, utána pedig az árnyék jelentéstevőknek adnánk át a szót. Tessék, uram! Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek szép napot, jó napot kívánok. Hölgyeim és uraim! Nagy örömmel mutatom be önöknek ezt a jelentés tervezetet, amely az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről szól. A jelentés általános fontosságú kérdéseket húz alá, illetve olyan konkrét kérdéseket, amelyek az Európai Unió emberi jogi politikája számára rendkvül fontosak, és a demokratizációs folyamat szempontjából sem érdektelenek. Először is szeretném azzal kezdeni, hogy elmondom, nem volt szándékomban az, hogy egy mindent magába foglaló jelentést írjak, és minden nagyobb fontosságú problémát vagy minden problémát be, belefoglaljak a jelentésbe, amely az er, emberi jogokkal, illetve a demokráciával kapcsolatos, illetve ezeknek a 2012-es helyzetével kapcsolatba hozható. Politikai dokumentumról van szó, további vita alapját fogja képezni, amely az emberi jogokhoz való hozzáállásunk további vonalát fogja kialakítani. Úgyhogy Örömmel várom a megfigyeléseiket, javaslataikat annak arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne tovább javítani a jelentést. Már most elmondom, hogy kétoldalú konzultációkra is hajlandó vagyok, és minél több időt megpróbálok majd annak szentelni, hogy párbeszédet folytathassunk a témáról. Biztos vagyok benne, hogy az eredmény kompromisszum lesz, hiszen politikai jellegű témáról van szó, de még egyszer aláhúznám, hogy az alapvető hozzáállásom, az alapvető filozófiám az lesz, hogy nem egy lajstromot fogunk összeállítani az összes emberi jogi problémáról. Nem, megpróbálom minél rövidebbre és tömörebbre fogni a jelentést. Rövid, nagyon rövid nem lesz, hiszen a témája ezt nem fogja megengedni, nem akarok már előre negatívan hozzáállni de azért azt ki, hangsúlyoznám, hogy ez lesz az eh, én munkamódszerem. Előre tudom, hogy minden politikai frakció a saját eh, ambíciójával, prioritásaival és eh, preferenciáival fog majd jelentkezni. A jelentés legelső sorban azt szeretném majd aláhúzni, hogy milyen szoros az összefüggés az emberi jogok univerzálitása és a demokrácia építése között. Nagyon sok olyan része van a világnak, ahol pontosan ez a legfontosabb kérdés most. A jelentésen belül három fő téma alakul ki, az európai politikai keret, az átmeneti folyamatok, folyamatok illetve az Európai Unió emberi jogok emberi jogi problémák területekhoz nyújtott támogatása. Mind a három terület egyformán fontos. Hadd mondjak kicsit részletesebb információkat akkor minde, mindezekről. Európai Uniós politika, emberi jogi politika. Az utóbbi év során jelentősen átalakítottuk ezt a politikát, hiszen elkészítettünk egy stratégiai keretet és egy cselekvési tervet, ezzel megnyitottuk a lehetőséget az felé, hogy a külkapcsolatainkon belül is hang, nagyobb hangsúlyt tudjunk adni az emberi jogoknak egy kritikus hozzáállást próbálunk meg tanúsítani, különösen akkor, amikor a dokumentumokban lefektetett feladatok megvalósítását értékeljük. Az emberi jogi külön, különleges képviselő is tavaly kezdte meg a működését, és remélem, hogy sokkal hozzá fog majd járulni a politikák céljainak megvalósításához. Tudom, hogy nagyon jó munkát végez, nagyon aktívan közreműködik a munkában. A jelentés felszólítja, illetve biztatja arra, hogy még aktívabb legyen, és még jobban koordinálja majd a saját irodájának a munkát, munkáját a különböző földrajzi elhelyezkedésű <clears throat> Európai Uniós irodákéval. Örülök neki, hogy vannak utat, útmutatások az európai emberi jogokról, illetve arról, arra is felhívnám a figyelmet, hogy ezeket az útmutatásokat megfelelőképpen be is kell tartani. A jelentés leírja, hogy az emberi jogi párbeszéd keretében milyen nehézségek vannak, és a politikai következtetések levonását ajánlja azokban az esetekben, amikor ezek a párbeszédek nem vezetnek konstruktív következtetésekre. Második rész az átmeneti helyzetekkel, átmeneti folyamatokkal foglalkozik. Igen, nagy helyet foglalnak el a demokratikus átmenetek, a demokrácia konszolidációs folyamatai, illetve a megbénult átmenetek helyzete, hiszen ezek nagyon szorosan összefüggenek az emberi jogokkal. Nem meglepetés az, hogy a demokrácia tiszteletben tartásának kialakítása egy országban nem könnyű feladat. Egy autoriter rezsim plurális demokráciába való átmenete, átváltoztatása rendkívül nagy munka, nagyon hosszú folyamat, és nagyon sok kockázat merülhet föl a folyamat során. Szándékosan szenteltem tehát ennek a problémának a jelentés egy nagy részét. A tavalyi év folyamán nagyon szorosan nyomon követtük az arab tavasz eseményeit, sajnos jelenleg az lelkesedést egyre inkább a mélyülő frusztráció váltja föl, és látszik, hogy még mindig milyen mély változtatásokra van szükség. Mindez bebizonyítja, hogy a demokrácia építése hosszadalmas folyamat, és bizonytalansággal függ össze ahol a lakosság legsérülékenyebb, leginkább kitett részét sújthatják legsúlyosabban a problémák. Szeretnénk az átmenet hibáit is kimutatni, és megmutatni, hogy az autoriter rezsimekkel leszámoló országokban milyen problémák lépnek föl, és hogy mennyire törékeny lehet ezeknek az országoknak a kormányzási szerkezete. Ugyanakkor nagyon sok olyan ország van, ahol az átmeneti folyamatok lebénultak, és nem látható a további demokratizálódáshoz vezető út, pedig a jogállamiság és az emberi jogokkal való visszaélés helyzete mindenhol javítandó. Sajnos még az ember, Európai Unió tagállamai is néha az, az er, emberi jogok és a kisebbségi jogok kérdését megkérdőjelezik. Az jelentés tehát megpróbál az átmeneti helyzetekkel foglalkozni, illetve a múltbeli visszaélésekkel kapcsolatos elszámoltathatóságról és a büntet, büntetlenség feloldásáról annak érdekében, hogy ezeket a súlyos helyzeteket végleg le lehessen zárni. Az utolsó rész azzal foglalkozik, hogy az Európai Unió az emberi jogok általános helyzetét hogy támogatja. Több nagyobb téma szerepel ezen belül, amelyet az elmúlt év során megvitattunk. Az Európai Unión belül van egy emberi jogokat támogató rendszer, amely igen fontos az globális szempontból is. A tagállamokat arra buzdítjuk, hogy támogassák ezt a rendszert. Van tíz olyan ENSZ egyezmény, amelyeknek a betartatását mindenképpen meg kell követelnünk. A Nemzetközi Büntető Bírósággal folytatott egyezmény is, e, együttműködés is fontos, illetve a római egyezmény betartása azon kívül a diszkrimináció minden formája ellen fel kell lépnünk, és az intolerancia ellen is, ez az emberi jogi politikánk gyökerét kellene kell, hogy képezze, különösen a, az olyan szociális gyökerű diszkrimináció ellen, amely a, megakadályozza a társadalmak szabad kibontakozását. Szerepel itt még a jelentésben a, a halálos ítélet, illetve a kivégzés kérdése is, a gyermekek bebörtönzése. Így néz ki a jelentés fő vonalakban ez a jelentés szerkezete és ahogy már mondtam, teljes mértékben nyitott vagyok az együttműködésre minden kollégáimmal, minden árnyékjelentéstevővel, és remélem, hogy nagyon jó, hasznos jelentést fogunk tudni közös munkával elkészíteni. És végül őszintes, őszintén meg kell köszönnöm Jármo Orká, Orkárinen úrnak felbecsülhetetlen segítségét a jelentés elkészítése során Természetesen sok gyakorlati kérdés is van, elnök asszony már megemlítette a menetrendet. <clears throat> Van néhány olyan cikk, amelyet majd frissítenünk kell, például Szíriával kapcsolatban. Teljes mértékben megértem, hogy ugye mivel egy 2012-es helyzetről szóló jelentéshez szólunk, erre szükség lehet, de egyszerűen nem ö, ö, hunyhatunk szemet az egyes országokban uralkodó helyzet fölött. Ilyen lesz majd a jelentésem. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Now I give the floor to all the shadows. Köszönöm szépen, és akkor az árnyék jelentéstevő kapnak most szót. Kopa asszony lenne, de ma helyette Martin úr szól. Nagyon röviden, most értesültem csak ma délután e, ismerkedtem csak meg a jelentéssel, illetve önt hallgatva, de ezt már el tudom mondani, hogy kiváló jelent, hogy ez egy kiváló jelentés, egy e, sor e, a világban tapasztalható eseményre világít rá. Én egy kicsikét azt szeretnék erre reagálni. A politikai keret szerintem megnyitotta a lehetőséget arra, hogy az emberi jogok minden szakpolitikában érvényesüljenek, de azt hiszem, hogy még sok minden teendő van. A lehetőség minden esetre rendelkezésre áll. Az emberi jogi külön megbízott kijelölése is üdvözlendő, ettől is komoly hatást várunk el Ugyanakkor viszont vannak kételjeim az emberi jogi dialógus kapcsán. A keret megvan, de továbbra is nyomást kell gyakorolnunk a e, külügyi szolgálatra, hogy a harmadik országok esetében ezt a keretet, ezt a lehetőséget egyöntetűen alkalmazza, ugyanis egyes missziók ezt nagyon e, komolyan veszik, más delegációk e, kevésbé, tehát azt kell elérnünk, hogy ezt az új iránymutatást egységesen alkalmazzák. Ami pedig az átmeneti részt illeti. Én egyetértek a jelentéstevővel, hogy a helyzet nagyon gyorsan változik, nagyon nehéz lépést tartani az eseményekkel. Engem az egyiptomi bekezdés egy kicsikét aggaszt, azt hiszem, hogy ez egy kicsikét gyengére sikerült. Nem mondjuk elég keményen, hogy elítéljük a rezsimet, illetve az a bíróságot megkerülő ítélkezési gyakorlatot a muszlim testvérek kapcsolatos helyzetet, és üdvözlöm, hogy a bizottság javaslatot tett a támogatás felfüggesztésére valóban egyelőre szerintem be kell szüntetni a pénzügyi támogatást Egyiptom esetében. Ami a választások megfigyelését illeti, én egyetértek a jelentéstevő megjegyzéseivel, csak nem tudom, hogy mit tudunk ezzel elérni, vagy azt tudjuk elérni, amit kívánunk nagyon fontos, hogy a választások megfigyelésén túl az azt követő eseményeket is nyomon kövessük. Én voltam például a Jordán választások megfigyelője az EU nevében. Kiváló javaslatok születtek, de nem tudom még magam sem, hogy a választásokat követően az elvárásokat hogyan valósították meg a jordán hatóságok. Tehát a nyomonkövetés legalább annyira fontos lenne. Tehát lehet, hogy egy kicsikét kritikus voltam, de még rátérve az utolsó részre az egyetemes emberi jogok kérdésére. A Nemzetközi Büntető Bírósággal kapcsolatosan Kenyát meg kell említeni, Kenya megpróbálta azt sugalni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság szigorúbban bánik Fekete Afrikával, mint a világ többi részével. Tehát, mintha nem lennének pártatlanok vagy elfogulatlanok. azt hiszem, hogy Kenya kivonulna a nemzetközi büntetőbíróságból, mert néhány politikusukat vádolnak. Igen, ez utóbbi kapcsolatban egy levelet intézek Aston asszonyhoz majd ez ügyben, Oland asszony. Köszönöm szépen, én szerintem is kiváló munkát végzett Kukán úr. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, Oroszországot. Itt egyetlen egy bekezdés foglalkozik Oroszországgal, az 50-es. Én úgy érzem, hogy ezt a bekezdést egy kicsikét meg kéne vizsgálnunk és konkrétabbá tenni. A jogszabály, törvénymódosítások megfelelő irányban történt, nem megfelelő irányban történtek, ezt mindenféleképpen meg kéne említeni. 2012-ben ezen kívül azt tapasztaltuk, hogy a politikai folyamatok beindultak a Pussy Riot-ban résztvevők elleni bírósági per, vagy Hodorovsky fogvatartása, és egy sor egyéb ügy, ami rendkívül fontos, és nagyon jó lenne, hogyha ezt a jelentésben is megemlítenénk. Oroszország és Ukrajna vonatkozásában, például Ukrajna esetében Timosenkót konkrétan megemlítjük a jelentésben. az emberi jogokat sértő nem demokratikus folyamatokat tehát konkrétabban kéne megfogalmazni. Majd a későbbiek során is szerettem volna hozzászólni, de sajnos most el kell mennem. Elnök, köszönöm szépen, Óland asszony, Bersia asszony a GUE nevében. Euh, köszönöm. Én is köszönöm Kukán úrnak a kiváló munkát. Egyetértek a megközelítésével, egy, egy, egy jogi keret felől közelít, egy, egy, egy eredményező táblát vázol fel, persze sosem jó a, a, a helyzet. Mindig választanunk kell, amikor felsorolunk dolgokat, és hát nyilván hiányok ez a felsorolás, illetve egyes esetekben eh, átfedésben van más dokumentumokkal. Sajnálatosnak tartom ugyanakkor, hogy kivételt is tesz néhány esetben. Liberális kollégina beszélt az ukrán kérdésről, a belorusz eh, eh, halál, Belarusban a halálbüntetés megléte, ugyanolyan égető probléma. Tehát ha döntést kell hoznunk, akkor megint újra nyitjuk azt, hogy azt a vitát, hogy mi szerepel a e, listán, és mi nem. Nem azt mondom, hogy a felhozott példák rosszak, nem, de mi van mondjuk a, a, a halálbüntetés kérdésével Japánban? Ez is aggasztó. És vannak más országok is, Persze az az alapgondolat, hogy illusztrálja a problémákat néhány példával, az nem rossz ötlet, de egy országra kihegyezni egy-egy kezdést, szerintem ez az általános logikával szembe megy. A több adó hasonló módon ehm, ehm, konkrét módosítókat is benyitok majd az Európai Unió emberjogi politikájának alakulását én nem tartom annyira pozitívnak, a GUE frakció nevében mondom ezt, főként a kereskedelmi, szabadkereskedelmi társulások, megállapodások esetében nem használjuk ezt az eszközt megfelelően. Itt van például a belarusz helyzet, hogy alakul a belarusz belpolitikai helyzet, miközben a legutóbbi plenárison jóváhagyásunkat adtuk egy, egy, egy megállapodáshoz. A gazdasági érdekek fontosabbak az emberi jogoknál? Szerintem ez tartozatlan. Éppen ezért a belorusz tárgyalások különösen jó, szimptomatikusak, jól mutatják, hogy az Európai Unió emberi jogi politikájával mi a gond. Egész egyszerűen az, hogy a hitelességünket vesztjük így el. Az Európai Unió intézményeivel ugyan eh, éppen ezért eh, nem vagyok elégedett egyáltalán. Köszönöm. Thank you, Madam Vergia. Köszönjük Vergia asszonynak, az ECR frakció nevében Tenok úr, aki nincs itt, a zöldek nevében pedig jó magam szólnék hozzá, akkor megpróbálom zöld árnyék előadóként <clears throat> megköszönni Kukán úrnak ezt a kiváló munkát. Megpróbálom nem megnehezíteni, megkeseríteni Kukán úr életét. Nem akar nagyon hosszú jelentést készíteni, ebben egyetértünk, ugyanakkor vannak eh, még eh, gondolataim, hozzáfűzni valóm. The previous recommendations we had, for example, in the last annual report. And a legutóbbi éves jelentésben például voltak eh, ajánlásaink. Hát meg kell nézni, hogy ezekkel mi lett, ezt mennyire követte bárki is, mi van azokkal az ajánlásokkal, amelyekre fittyet hánynak. Például az ország stratégiák nyilvánosságra eh, hozása. Az újra és újra szerepel a listánkon, és semmi sem történik. Az első, második, harmadik eh, bekezdés vonatkozásában a belső-külső koherenciáról kellene szólnunk, tehát hogy először a saját házunk táján kellene teljesen rendet tenni eh, emberjogi ügyekben. Például az ENSZ emberjogi egyezményeinek, eh, jegyzőkönyveinek eh, teljes körű ratifikálása. Nagyon fontos, hogy minden tagállamban sok kerüljön erre. A szak szakértőimtől azt hallom, hogy legalább egy tagállam van, aki már tíz jelentéssel adós. Tehát eh, bizony nem tesz eleget a jelentés tételi kötelezettségeinek. A hármas bekezdésben érdemes lenne talán utalni arra a tendenciára, hogy a civil társadalom munkáját eh, alása az, hogyha a civil szervezeteket kezét megpróbálják megkötni, illetve külön megbízott munkája a multilaterális szervezetekben, több oldalú nemzetközi szervezetekben vagy regionális szervezetekben. A 35-ös bekezdésben a nemzeti emberjogi intézményekre is utalhatnánk, akik úgy szereplők, a szakbizottságunk munkája során rendszeresen szerepelnek a meghívottak között. A Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság ICC ügyében Itt is ratifikációs hiányosságok vannak. A nemzetközi humanitárius jog és a kínzás tilalma olyan témák, amely tekintetében a külszolgálatnak bizony van mit javítani az eddigi munkáján. A GSP plusz, tehát az általános preferenciarendszer második változatával kapcsolatban azt kell megvizsgálnunk, hogy az Európai Parlament eh, híres eh, ellenőrzési jogát hogyan tudja gyakorolni. Azt hiszem, hogy e tekintetben nekünk is vannak hiányosságaink. Például az emberkereskedelem témája terén a fegyveres drónok, robotok felhasználásával kapcsolatban nincs az Európai Uniónak érdemi szakpolitikája, fegyverkereskedelem, fegyverexport, a nemzetközi számítás és kommunikációs technológia exportja, kereskedelme, illetve a titkosszolgálatok elszámoltathatósága hangsúlyosabban kellene, hogy megjelenjen. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet legjobban, de úgy emlékszem, hogy a jelentésében csak egyszer szól a nők elleni erőszakról, illetve a gyermekek jogairól. Talán ennek nagyobb hangsúlyt kellene szentelni. Ennyit szerettem volna dióhéjban hozzáfűzni. Kukán úrhoz fordulok, szeretne a felvetésekre reagálni. Természetesen elnök asszony, hogy másnak nincs hozzáfűzni valója, akkor röviden reagálnék. Először is köszönöm mindenkinek, hogy ilyen komoly érdeklődést mutatnak a jelentésem iránt. A megjegyzéseik többségével egyet tudok érteni. A kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk ezeket beépíteni magába a szövegbe. A szocialista kollégaval egyetértek abban, hogy a végrehajtás az a szó, amely újra és újra elő kell, hogy kerüljön a jelentésemben. Vannak megfelelő eszközeink, de akkor jó az eszköz, ha végrehajtjuk, ha ennek érvényt szerzünk. Hát egész egyszerűen ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy a, a ez ne csak írott malaszt legyen, amit itt Brüsszelben papírra vetünk. politikai eh, egyeztetés kérdés, hogy a kapcsolatban hogyan találjuk meg a megfelelő megfogalmazást. Csak hangsúlyozni tudom, mit ön is elmondott, miszerint a választási megfigyelő, megfigyelések mennyire fontosak. Én többen is részt vettem, és a follow-up ra szükség van. Nagyon jó, hogy ott vagyunk, hasznos a megfigyelők munkája, de aztán utánkövetésre is szükség van, hogy levonjuk a tapasztalatokat, tanuljunk ezekből, és figyelemmel kövessük a helyzet alakulását. Legutóbb Kenyában is részt vettem választási megfigyelésen, Nagyon érdekes volt, hogy mennyire várták a hogy kimondjuk a, a végső szót azzal kapcsolatban, hogy mit gondolunk a e, választások tisztaságáról. Az ICC nemzetközi büntetőjogi kapcsolatban egyetértek az elnök asszony által is elmondottakkal. Persze, persze. Vannak olyan partnerek, akikre e, újjal kell mutogatnunk, hiszen ha nem akarunk kettős mércével mérni, akkor az ICC a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság működéséhez elengedhetetlen, hogy hát nevezzük néven a gyereket, hogy Amerika is ebben részt vállaljon. A liberális kollégina, aki már nincs itt, köszönöm, amit elmondott, egyetértünk. Verzsia asszony, a folytatom, hogyha egy országot megnevezünk egy dokumentumon, akkor az azonnal eh, kényes kérdésé válik, miért A és nem B, miért C és nem D. Ez mindig így van, ez mindig így volt, és ez mindig így lesz. Ez mindig kényes kérdés. Én is ellenzem a kettős mércével mérést. Próbáljunk objektívak maradni, kedves Verzsia asszony. Próbáljunk eh, fair módon viszonyulni az érintett országokhoz. Krisztina beszélt arról, hogy az Oroszországról szóló bekezdés legyen konkrétabb. Ezzel egyetértek, de mennyire, mennyivel legyen konkrétabb? Ha csak Oroszországról beszélünk konkrétumokban, akkor miért nem beszélünk konkrétumokról más országgal kapcsolatban, akkor megint ugyanoda eh, kerülünk 22-es csapdája. Verzsia asszonynak igaza van, hogy beszélünk a halálbüntetésről, és ha beszélünk, említünk egy példát, akkor miért nem említjük meg a többit, ahol még nem törölték el halálbüntetést? Beszéljünk erről, próbáljunk eh, így egy objektív megfogalmazást találni. Elnök asszony, köszönöm mindenkinek, főként eh, önnek azonban végül, de nem utolsó sorban a a módosító javaslatokat, a kedves dicsérő szavakat külön köszönöm. Az elmondottak valóban javíthatnak az általam letett, dokum, asztalra letett dokumentumon. Konkrét, fontos téma ez, és az az alapgondolat, hogy konkrétumokról beszéljünk a mellékletben, vagy mellékletekben, ez nem rossz gondolat. De hát az alap kiinduló gondolatom, alapfilozófiám az volt, hogy próbáljuk rövidre fogni. Lehet, hogy bizonyos bekezdésekben konkrét tényekkel is alá kell támasztani a mondani valunkat. Nem, miért ne szerepeljen -e ez a, a mellékletben? Ennek nem látom akadályt, szerintem alapvetően jó gondolat, jó ötlet. Több olyan kérdésre is utalta nagyra becsült elnökasszony, amely többször szerepelt már itt a napirendünkön. Ezek is szerepelhetnek úgy a jelentésben, hogy túlságosan felfújnánk az ügyet. Várom tehát mindenkinek a módosító indítványait, gondolom ezekből nem lesz hiány. Annyit ígérhetek, hogy én nyitott leszek és vagyok bármiféle módosításra, kompromisszum készségre számíthatnak a részemről. A külügyi szakbizottságban is lesz még erről egy általános vita, de ezt elő kell készítenünk az árnyék előadókkal és az érintett érdeklődő kollégákkal, hogy valóban felkészülve érkezünk a külügyi szakbizottságba, illetve a plenárisra majd akár informálisan is szívesen egyeztetek bárkivel, bármikor. Köszönöm. Mr. Kukan, and now... Köszönöm szépen, Kukán úr. Andrek Jene asszonynak fogom most megadni a szót. Azt hiszem, hogy ő volt a 2010-es jelentés előadója. Utána pedig még a külszolgálattól Alexandridis úrnak is meg fogom adni a szót egy első visszajelzés annyi időre. André Kéne asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok Kukán kollégámnak ehhez a jelentéstervezethez, nagyon tetszik. Nagyra becsülöm azt, hogy az EU vallási, illetve meggyőződési szabadsággal kapcsolatos útmutatóját, illetve az eh, LGBT, az LMBTI jogokkal kapcsolatos eszköztárat is megemlítette, ezek nagyon eh, fontos eszközök. Egy eh, két módosítót fogok az útmutatókkal, az útmutatásokkal kapcsolatban benyújtatni az Európai Parlament ajánlásainak megfelelően. Én tudom, hogy a tanács fogott, fogadta el az útmutatásokat, és ebben a dokumentumban nem szerepel az Európai Parlament szerepe. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az Európai Parlament állásfoglalásával ki kell egészítenünk ezeket, a, ezeket az útmutatásokat. Azon kívül azt is melegen üdvözlöm, hogy az hogy az emberi jogi különleges képviselőről is említést tesz Lombrigidis úrról, aztán, hogy az emberi jogi tanács munkájáról, illetve az ENSZ munkájáról, erről is nagyon fontos megemlékezni a jelentésben, illetve az ország helyzetekről. A Kínáról szóló cikkben A Kínáról szóló részben sajnos nem szerepel semmi Tibetről. És ezt én azért hiányolom, mert nagyon fontos lenne politikánk nagyon fontos részét képezni, hogyha kijelentenénk, hogy igenis Tibet Kína része, és ezért elvárjuk Kínától, hogy a tibeti emberi jogokat különös figyelemmel kezelje. Még van ezen kívül egy-két kérdés, amit majd módosítók formájában fogok benyújtani. Köszönöm, mondja az elnök. Alexandridis úrnak adom most meg a szót a külszolgálat nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is üdvözlöm tisztelt képviselő, Kukán képviselő által megírt jelentést, és a struktúráját is jónak tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó célzott megközelítést képez. Jó, hogy három prioritás területet határoz meg, amelyek igen konstruktívan foglalják össze a témát. Egy nagyon jó átfogó jelentésnek mondható, amely megpróbál minél többet lefedni. A három prioritási területet nagyon jól körülrajzolta, nagyon jó tartalommal törtötte meg. Természetesen a vita elején vagyunk még, nagyon szívesen hozzá fogunk járulni a jövőben is a vitához, amikor az Európai Parlament felkér arra, hogy fejezzük ki a véleményünket. Kukán urat Kukán úrnak azt is megköszönöm, hogy a mi emberi jogok területén végzett munkánkat dicsérettel illette, így szeretnénk majd tovább működni a, jelen, a jövőben is. A 2012-es emberi jogi csomag, jogszabálycsomag elfogadása mérföldkövet jelentett a munkánkban, és az EV, ez évi jelentés is tükrözi ezt a hatalmas sikert. Reméljük, hogy a siker a jövőben is folytatódni fog. Az emberi jogok szempontjából még nem értünk el a célunkhoz, de pontosan ezért készítettük el a cselekvési tervet, mert ennek segítségével a kötelezettségvállalásaink eredményét le tudjuk mérni, és be tudunk ezekről számolni a parlament és a társadalom felé is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a pozitív véleményt, és még egyszer felajánlom a segítségünket a további munkához. Köszönöm szépen, és tájékoztatásul a devétől is kapunk véleményt a jelentéshez Gustafsson úr tollából, a FAM szakbizottságtól is, Gabriel asszonytól a népárt nevében. Ami pedig az időpontokat illeti, a módosítók benyújtási határideje október 1 -e 12 óra, amelyeket november 4-én az AFET-ben fogjuk megvitatni. Az AFET november 11-én szavaz, és a plenáris a decemberi ülésen fogja elfogadni. Sajnos a módosítók határidejét nem tudjuk eltolni, mert egyébként az AFET-ben nem folyhat le a vita, és mindenféleképpen tartanunk kell az időpontokat. Köszönöm szépen, köszönöm Kukán úr, és bízom benne, hogy nagyon jó jelentés fog születni decemberben. Remélhetőleg Eston asszony jelenlétében intenzív vitát tudunk folytatni. Jól állunk az idővel. Bisszep úr talán egyetért, hogy akkor rögtön rá is térhetünk a következő napirendi pontra egy kicsikét korábban, mint terveztük, ez pedig a Stockholmi Program félidős felülvizsgálata, ezzel kapcsolatos jelentés. A második eszmecserére kerül most sor az véleményünket most fogalmazzuk meg, szeptember 24-én foglalkozik majd ezzel az AFET. A módosítók megtörténtek, múlt héten az árnyék jelentéstevők Strasbourgban találkoztak, az esetleges kompromisszumokat megvitatták, és akkor most Bicep úr jelenti majd, vagy számol be arról, hogy milyen lehetséges kompromisszumokról volt szó. Kedves elnök asszony, kedves kollégák! A Stockholmi Program félidős felvizsgálatáról kell írnom. Főelemeket villantom fel, remélem, hogy ezeket végső jelentésben is megjeleníthetjük. Először is fontos, hogy belső és külső politikán koherens legyen következetes. Másodszorban a bevándorlás politika az alapvető emberi jogokon kell, hogy alapuljon, ezek tiszteletben tartásán, és így lehetünk, maradhatunk objektívak ezzel a téren. Harmadsorban intézményi intézkedéseinken eh, kell javítani az e- alapjogok tiszteletben tartására vonatkozóan. Strasbourgban foglalkoztunk a módosítókkal, ebből 40 érkezett. Ezek közül néhány jelentősen javítja a véleménytervezetemet, olyan dimenzióval egészítve ki, amely eh, nem szerepelt az eredeti szövegben ilyen például az emberi jogi egyezményhez való csatlakozás az Európai Uniónak. Egy, ez a, a belső és külső politikák jobb koordinációja, a nők eh, kérdése, nőjogi kérdések, a bevándorlók befogadása Európában, a, a menedékjog iránti kérelem, dans la ligne que j'avais voulu donner à cet avis. Ezek azok a módosítók, amelyeket eh, támogatok. Ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek eh, gyengítik az üzenetet, főként a bevándorláspolitika területén. Például eh, törölnék azt a kitételt, mi szerint az emberjogi helyzetet kell elemezni a Frontexnek és az érintett harmadik országnak kompromisszumos közül két kompromisszumos módosítót dolgoztam ki. Ezek közül az egyik a belső-külső szakpolitikáink következetességét, koherenciáját tárgyalja, a második 18-19-es módosítókat gyúrtuk egybe, Eh, hogy egy olyan megfogalmazást találjunk, ami a bevándorló fogalmát elfogadhatóvá teszi, illetve az emberi jogok megsértését az Európai Unió határán. Zárásképpen tehát elnök asszony elmondanám, hogy köszönöm minden kollégának, aki együttműködött velem. Nagyon fontosnak tartom azt a tényt, hogy végső formájában ez a véleménytervezet, amelyet a Libének nyújtunk be, egyértelmű, határozott üzenetet kommunikáljon a tekintetben, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása központi szerepet kell, hogy játszon az Európai Unió politikájában. Köszönjük, Bicep úr, mondja az elnök asszony. Jimenez asszony, az árnyék jelentéstevő helyett, Andrikine asszony fog most szólni, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm szépen. Igen, Tereza Jimenez kimentette magát, nem tudott a mai ülésre eljönni, és részt venni az eszmecserében, úgyhogy megkért engem, hogy közvetítsem a gondolatait. Üdvözlöm a Stockholmi program félidős felvizsgálatáról szóló jelentést, véleményt. Ez egy emberi jogi szempontból történő vizsgálat, A 2010-ben elfogadott program eddigi eredményeiről szól a jelentés. Több módosítót nyújtottak be az árnyék jelentéstevők, ezek észszerűek voltak, amelyek az eredeti szövegen igyekeztek javítani a 4-es, 5-ös, 6-os, 10-es, 16-os, 20-as és 30-as módosítókról van szó. Vannak azonban zavaró módosítók, ugyanis némelyike túl mutat a vizsgálat terjedelmén, így például a Frontex-el kapcsolatosan, a visszafogadással, illetve néhány konkrét ország megemlítésével kapcsolatosan. A Frontex jó és rossz eredményeket is elkönyvelhet, minden esetre az EU alapvető emberi jogi kartájának tiszteletben tartása mellett komoly előrelépést mutattak a tevékenységeikben. A megállapodások azonban nem feltétlenül szolgálják a bevándorlók érdekeit, és a 22-es, 23-asban szerepelnek konkrét példák, Ezeket én nem tudom elfogadni. A Stockholm program nem utal konkrét érdekekre, és éppen ezért szerintem a véleményben is így kellene eljárni. A program az Európai Unió egészére vonatkozik, tehát maradjunk ennél. Ami pedig a kompromisszumos módosítókat illeti az egyessel egyetértek, minden esetre a kettes kompromisszumon belül én visszavonom a módosítómat, ezen kívül még a 14-es módosítómat is. Elnök, köszönöm szépen. Gomez asszony a szocialisták nevében. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő véleményét, amit az eddigi munkáról készített, illetve Köszönöm azt is, hogy a benyújtott módosítókkal módosítókat megpróbálta figyelembe venni, amivel mi igyekeztünk hozzájárulni a jelentéshez. Szerintem a jelentés azt a hagyományos nézetet tükrözi, nevezetesen, hogy csak belső szempontból vizsgálja a különböző kérdéseket. Az általunk benyújtott módosítók arra irányulnak, hogy alapvető koncepciókat is beépítsünk a tapasztalataink alapján az AFET albizottságaként. Egy holisztikusabb megközelítésre van szükség a biztonság, kapcsán, ami figyelembe veszi az alapvető emberi jogi koncepciókat. Amikor a Libében dolgozó kollégáink a biztonsággal foglalkoznak, akkor mindig csak az alapvető jogokkal foglalkoznak, és kevésbé az emberi jogi kérdésekkel, ha bár ez is legalább annyira fontos, amikor a különböző ügynökségek fellépéséről beszélünk. A frontex kapcsolatosan is meglehetősen szűk látókörű belső álláspontból közelítjük meg a kérdést, kevésbé figyelembe véve az egyetemes emberi jogokat. Szerintem a jelentéstevő nagyon fontos munkát végzett, és én bízom benne, hogy a említett kompromisszumok elfogadhatók lesznek. A néppárti kolléga úgy érezte, hogy a véleménye nem kellően tükröződik a jelentésben. Szerintem az európai biztonság kérdésével a Stockholmi program kapcsán mindenféleképpen a valóság tükrében kell foglalkozni. Konkrét eseteket kellene megemlíteni, hogy illusztráljuk a problémákat. Gondolok itt például a török-görög kérdésre, az ezzel kapcsolatos bevándorlási kérdésre, és nem hanyagolhatjuk el azt sem, hogy ilyen fontos problémákat megemlítsünk nem csak a török-görög határon, hanem más út is a világon. És különösen fontos megemlíteni, hogy a gazdasági válság csak további lendületet adott az idegen gyűlöletnek, Úgyhogy amikor a kompromisszumos meg módosítókat támogatom, akkor ezeket mindenféleképpen fontosnak tartottam elmondani. Elnök, köszönöm szépen. Nem látom az ALDE képviselőjét, illetve Berzsie asszonyt sem, tehát feltételezem, hogy nem lesz túl könnyű megállapodásra jutni hogyha a néppár bizonyos módosító kapcsán visszavonja a hozzájárulását, a, a pozitív szavazatát. Az ECR-től sem kíván szólni, szólni senki, úgyhogy Biszep úr ismét. Annyit csak, ha tisztázzak, hogy a legutóbbi Strasburgi ülésünkön úgy döntöttünk, találtunk egy olyan megfogalmazást, ami lehetővé teszi, hogy beszéljünk a határokról, de anélkül, hogy ezt földrajzilag meghatározzuk, hogy melyik irányba vett határainkra gondolunk, szerintem ez a néppártnak is elfogadható kell, hogy legyen. Uh, Úgy tűnik, hogy ez egy kísérlet volt, de nem volt túl sikeres. Jól látom? Nos, további hozzászólókat nem látok. A jelentésről az AFET uh, szeptember 24-én szavaz, és uh, a LIBE pedig október 21-én Strasbourgban ez még további megerősítést igényel, de úgy tűnik, hogy ez az időpont marad. Köszönöm a vitát, és akkor most valóban nagyon jól állunk az idővel. Az Afrikai Uniónál és, az Et- és Etiópiában tett látogatás akkor talán most napirendre kerülhet. A krimi tatárok helyzetéről nem tudunk most vitatkozni, ugyanis az érintettek nem tudtak eljönni, és azt kértük a kollégáktól, hogy ehelyett vegyük előre az Afrikai Uniós látogatást, amit eredetileg jövő hétre terveztünk. Protacevics úr sem tudott eljönni, Leichtfried úr sem, aki szintén részt vett a delegációban, úgyhogy Bisep úr és én tartunk majd beszámolót. Először is szeretném megköszönni mindkét delegációnak, az EU Afrikai Uniós delegációjának és az etiópiai delegációnak a kiváló előkészületeket, és köszönet az etiópiai missziónak is Brüsszelben, ugyanis a program nagyrészt meg tudott valósulni, Írásban is elkészült a jelentés, ami még nem a végleges változat, én még nem olvastam, csak röviden áttekintettem, tehát a jelentés áll rendelkezésünkre, ez még módosulhat, úgyhogy kíváncsian várom a delegációban résztvevő kollégák véleményét. Ki kíván kezdeni, Biszep úr? Kívánja a beszámolót megkezdeni, vagy inkább én? Jó, akkor kezdem én. Elnök asszony, én csak szeretnék újra köszönetet eh, mondani, hogy ezt ön is tette, és eh, átadom, én hagyom, hogy ön vezesse ezt a témát fel, elnök asszony. Merci. So, uh... Köszönöm. Akkor kezdem én az Afrikai Uniónál tett látogatással. Az Afrikai Unió 25. évfordulóján eh, tettünk látogatást, és eh, a látogatás nagyrészt a munka kialakításáról szólt, illetve a szervezet elkövetkezendő 20 éves terveiről. Ezen kívül elmondtuk, hogy szeretnénk megtudni az Afrikai Uniótól, hol látnak, hol látják szükségét az Európai Unió támogatásának, annak érdekében, hogy az emberi jogi mechanizmusokkal kapcsolatos munkájuk erősödjön. Az is egyértelmű volt, hogyha összehasonlítjuk például azt, amit az Afrikai Unió eddig a békés biztonság területén végzett, ez egy sokkal kiérleltebb munka, mint az emberi jogok védelme terén végzett munka. Az intézményes keretek megvannak, de ezek még nem igazán éreztették hatásukat, ha szabad ezt mondanom. Tehát találkozóra került sor, hadd nézzem meg. az Afrikai Uniónál, csak túl sok papír van előttem. A békés biztonság biztossá Lamama úrral nagyon gyümölcsöző vitát folytattunk például a kongói demokratikus köztársaságban uralkodó kritikus helyzetről, Malival kapcsolatosan is szót ejtettünk az ottani helyzetről. És ez a találkozó mindenféleképpen segítségünkre lesz, majd amikor ezen országokkal kapcsolatos politikánkról cserélünk eszmét. Megállapodtunk abban is, hogy az emberi jogi eszközöket jobban kellene támogatni, jobban kellene gondozni. A legnagyobb kihívás az, hogy az Afrikai Unió tagjainak egy határozatot kell elfogadniuk, illetve sokkal komolyabban kell venniük az elfogadott határozatokat, és konkrét lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy ezek beépüljenek az egyes országok jogszabályaiba a polgárok érdekében. Ugyan nem volt a programban, de két órán keresztül tárgyaltunk Etiópia kormányfőjével, ő egyébként az Afrikai Unió jelenlegi elnöke, és ő is osztotta a véleményünket, nevezetesen az afrikai polgárokat polgárok számára fokozottabban lehetővé kéne tenni, hogy éljenek a különböző programok adta lehetőségekkel, és hogy tudják, átérezzék, hogy ez a, az unió és a programok az ő javukat szolgálja, nem csak konfliktus helyzetekben, hanem általában az emberi jogok területén. A legnagyobb kihívás, mint ahogy ez a meghallgatáson is elhangzott, a nemzeti szintű végrehajtással kapcsolatos. Hangsúlyoztuk azt is, hogy az Afrikai Unió, mint szervezet, többet kell, hogy tegyen a civil szervezetek bevonása terén is, mégpedig egyelő feltételek mellett. Az Addisban akreditált civil szervezetekkel találkozva azt hallottuk, hogy nehézségekkel küzdenek, a részvételüket módszeresebben, rendszerezettebben kellene érvényesíteni. Az emberi jogi civil szervezetekről beszélünk most, és Nyilvánvalóan a dolog jellegéből fakadóan őnekik nem csak az a feladatuk, hogy dicsérjék a kormányokat e tekintetben, hanem hogy ajánlásokat is megfogalmazzanak a helyzet javítása érdekében. Ezen a találkozón hangsúlyoztuk, hogy fontos a fegyveres konfliktusok által érintett nők és gyermekek helyzetével intenzívebben foglalkozni, és hatékonyabb védelmet kell biztosítani az emberi jogi aktivisták számára. Nagyon sok munka történt az Afrikai Unió vezetésén belül annak érdekében, hogy Afrika legyen az első olyan földrész, ahol a halálbüntetést véglegesen eltörlik. És ezt az Európai Unió támogatni fogja. A büntetlenséggel szembeni küzdelem fokozása is nagyon fontos. nemzeti, helyi, regionális és nemzetközi szinten egyaránt. a fegyveres konfliktusokban áldozatul esett több tízezer afrikai ellen ilyen cselekményeket elkövetőket pedig felelősségre kell vonni az igazságszolgáltatás előtt. A Nemzetközi Büntető Törvényszék úgy tűnik, hogy nem játszott fontos szerepet ebben, annak ellenére, hogy számos afrikai ország felkérte a törvényszéket, hogy vizsgálja ki az egyes országok ügyeit. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ez a munka is folytatódjon. Felvetettem a nemzetközi büntető törvényszék kérdését az etióp elnökkel való találkozás során is. És felvetettem a kérdést, hogy mi történik, hogyha a nemzetközi büntető törvényszék ezekkel az ügyekkel nem foglalkozik, akkor a legrosszabb bűncselekményeket elkövető hadurak büntetlenek maradnak? Az Afrikai Unió elnökségi tisztét jelenleg az Etióp elnök tölti be, és ő úgy nyilatkozott, hogy nyilvánvalóan nem engedhetik meg az ilyen elkövetők büntetlenségét. A DROA szakbizottságban azonban már többször beszéltünk arról, hogyha az Emberi Jogi Bíróság kiterjeszti a mandátumát, akkor ez lehetőség lehet. Ugyanakkor viszont Addis Abebában azt hallottuk, hogy ennek a végrehajtásával kapcsolatosan vannak még akadályok. Addis Abebában járva én hangot adtam annak is, hogy Nigéria a szudáni elnököt, Albasírt egy hív konferenciára beengedte Abudzsában, annak ellenére, hogy ellene a Nemzetközi Törvényszék, Büntetőjogi Törvényszék elfogadási parancsot adott ki, nagyon érdekes vitát folytattunk ezen kívül az afrikai ENSZ eh, gazdasági bizottság képviselőivel is. Eh, ő beszámolt arról, hogy mit tesznek eh, a különböző emberi jogi sérelmek kapcsán, például a megfelelő lakhatás vagy élelmiszer segély biztosításával a korábbi dél-afrikai elnök Mbeki elnökletével egy panel alakult, az illegális pénz mozgásokkal hivatott foglalkozni ez a testület, az adó paradicsomokba történő pénz kimenekítéssel, és a panel tagjai érdeklődést fejez, érdeklődéseket fejezték ki az EU parlament, az EP ajánlásai kapcsán. Az AFET, az ECON szakbizottság és az elnök felé is közvetítettük ezt az érdeklődést, és az OECD októberi látogatás kapcsán akár ide is ellátogathatnának. Sajnos azonban akkor mi pont Strasbourgban leszünk, de az AFET és a büró tavaly, illetve múlt héten elfogadta azt, hogy egy meghallgatásra kerüljön sor, amire Beki urat meghívjuk, és ez egy konkrét folytatása lesz a delegációnk munkájának akkor itt most meg is állnék, ami az Afrikai Uniót illeti, és Etiópiára rátérhetünk. A parlament, a kormány, az ellenzék képviselőivel találkoztunk, nem is beszélve a civil szervezetekről. Az emberjogi biztossal is találkoztunk természetesen. A szövetségi ügyek miniszterével is találkoztunk. A politikai ellenzékkel szintúgy. A képviselőház elnökével, Gimire Ullával, illetve a szövetségi elnöke. From the official side, uh, we met. And, um... Fogom elfelejteni a börtönt, mondja az elnök a titkárságnak, csak szépen végigmegyek módszeresen a listán. Az igazságügyminiszterrel, Kászály úrral is találkoztunk. És ezeken az üléseken nagyon jól felkészült uh, embereket találkoztunk, és roppant érdekes vitát folytattunk velük. Például az jogi cselekvési terv elfogadásáról is beszéltünk, az jogi bizottság és az ombudsman létrehozás, intézménynek létrehozásáról. Aggodalmunknak adtunk hangot azzal kapcsolatban, hogy a polgári jogok és politikai jogok érvényesülése finoman szólva is eh, kívánni valót hagy maga után. A párizsi elvek mentén kellene ki, az ENSZ párizsi elveinek kiterjesztésére hívtuk fel, tehát bármi partnereinket. We also welcome the efforts of the Ethiopian authority. Üdvözöltük az etióp szervek erőfeszítését a gazdasági szociális jogok területére, gondolok elsősorban a szegénység elleni harc, ami itt eh, felmerül. A civil társadalomnak levegőhöz kell jutnia, ezt is határozottan képviseltük ezt az álláspontot. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a civil társadalmat, még ha kritikus hangot is ütnek meg kormányzattal szemben, bevonják ezekbe a folyamatokba. A civil szervezetek ugyanis hozzájárulhatnak az ország egészének a fejlődéséhez, mert a civil szervezeteknek eh, lehetővé kell tenni, hogy szabadon működjenek, üldöztetésről, korlátozásokról szó sem lehet. Ennek megfelelően kell civil szervezetekkel kapcsolatos politikájukat átalakítani. Különböző egyeztetéseken eh, a külügyi államminiszterrel, Belgabrine úr is eh, találkoztunk, akinek elmondtuk, hogy a mennyire fontosnak tartjuk a szabad pluralis médiát, és bizonyos frekvenciákat zavarnak, nem is beszélve a szociális média, főként a Facebook akadályoztatásáról. A nyilvánítás szabadsága az egyik legfontosabb olyan jog, amit nem korlátozhatnak. Az európai, a, a, a, az etiópiaival kapcsolatos eszmecserék során többször felmerült az, hogy a közvetlen szomszédságában elharapódzott a, a terrorizmus, és azt is hallottuk, hogy a terrorista ellenes jogszabályok, amelyek már régóta érvényben vannak Etiópiában, az oka annak, hogy nagyon szigorúan lépnek fel a civil szervezetekkel szemben, vagy a független újságírókkal szemben, de akár csak egy más országokban itt is alaposan meg kell vizsgálni a gyakorlatot. Szerintem ez nem lehet kifogás ugyanis arra, hogy Persze, persze a biztonsági helyzet Etiópia közvetlen környezetében igencsak labilis, de ez nem, ezt nem használhatja az etióp kormány kifogásként arra, hogy a független újságírók ellen ilyen kemény kézzel fellépjen. Beszéltünk a 2015-ben megrendezendő választásokról is főként a miniszter elnökkel, politikai pártokkal vetettük fel ezt a kérdést, és elmondtuk, hogy a demokratikus elvek tiszteletben tartásával kapcsolatos ígéreteiket pont a választásokon valóban várhatják. Nem szabad elkövetni a legutóbbi választások során előfordult hibákat. az ország egyes részeiben áttelepítési programokat hajtanak végre, fontosnak tartottuk hangsúlyozni, hogy ez az emberi jogok megsértését nem jelentheti. A Kaliti börtönben jártunk a Szövetségi Minisztérium engedélyével. felvetettük, hogy az Európai, felmerült, hogy az Európai Unió szívesen segítené a, a börtönkörülmények javításában az etióp kormányzatot. Az Emberjogi eh, Bizottságnál is feltettük ezt, hiszen a, eh, ott is eh, szükségét látják a, a dolgok a helyzet javításának. Fogatartottakkal is találkoztunk, reggel érkeztünk. A börtönigazgató azonban nem tudott időt szakítani ránk, vagy körbevezetni bennünket, Aztán később más minisztériumok képviselő is találkoztunk, ott is meglepődtek, hogy miért nem jártunk sikerrel a börtönlátogatás során. Ez egyébként nem szerepelt a programunkban. A küldöttség tagjai mindannyian örültek annak, hogy a miniszterelnök időt szakított ránk, és nem csak egy ilyen megszokott udvariassági látogatásra került sor, kézrelázás és viszontlátás, hanem egy érdemi vitát is tudtunk vele folytatni. Igazán mm, friss légkörű vita volt, voltak dolgok, amikben nem értettünk egyet, és voltak komoly üzeneteink is számára. Elmondtuk, hogy szerintünk az emberi helyzeten miért kell javítani. Raised issue concerning Ethiopia, but also... Az etiópiai helyzettel kapcsolatban és az Afrikai Unió kérdéseivel kapcsolatban is e- előadtuk álláspontunkat. Ennyit szerettem volna tényleg csak röviden, tömören elmondani. E, kollega úr, parancsoljon öné a szó. Oh, köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Megragadnám az alkalmat, hogy itt a szakbizottság plénumán beszéljek a civil szeretek, a civil társadalom nehézségeiről. Fontosnak tartom, hogy a civil szervezetek Etiópiában is lehetőséget kapjanak arra, hogy munkájukat végezzék. Második megjegyzésem. Találkoztunk vallási vezetőkkel is, illetve a szövetségi miniszterrel, aki a, a tovább Sövítja magát a pásztorkodó gazdák kényszer áttelepítését vel kapcsolatban is kifaggattuk a szövetségi minisztert. Nos, nagyon komoly donor az Európai Unió, aki, aki részt vesz egyébként a mezőgazdaság elszervezésében, reformjában. Így szeretném tudni, hogy az uniós pénzek milyen mértékben finanszíroznak olyan, olyan programokat, amelyek bizony egyes esetekben az emberek szabadságjogait kurtítják. Uh, unfortunately, I just learned that no problem. Sajnos most tudtam meg, hogy a külszolgálattól nem fog érkezni képviselő, mert nem szóltunk nekik időben. Úgyhogy azt javaslom, hogy ezeket a kérdéseket jegyezzük fel, és majd ha jövő héten valaki eljön a bizottsághoz látogatóba, akkor tegyük föl neki. És még valamit elfelejtettem mondani. Az egyik újságíró, akit gyakorlatilag a Szaharov díjra szintén jelöltek, most éjségsztrájkba kezdett, a börtön hatóságok elleni éjségsztrájkba kezdett, hölgyről van szó, azért, mert nem engedték meg, hogy látogatókat fogadhasson, még a szüleit sem engedték oda hozzá. Lehet, hogy fölvethetjük, vagy Lamándúr esetleg tud ehhez hozzászólni? Nem tud. Jó, akkor a következő ülésre halasztjuk ennek a kérdésnek a megválaszolását és ahogy értesültem, Tiferi Meleszediszta úr az etióp követségtől itt van a körünkben. Három Persze adom meg önnek a szót, szabályaink szerint ennyi idő áll majd el, e, rendelkezésére, és hogyha elolvasta a jelentésünket, akkor lehet, hogy kétoldalú jelleggel egy kicsit hosszabb találkozót is tudunk majd tartani. Ezt úr, önné a szó. Thank you, Madam Chairperson. Köszönöm, elnök asszony, hogy megadta a lehetőséget arra, hogy az etiópiai jelenlegi emberi jogi helyzetről beszéljek. Ö, novemberben, januárban és júliusban is üdvözölhettük Önöket Etiópiában. Nagyon fontos volt, hogy minél több hatósági személlyel beszél, beszélhessenek az Európai Parlament látogatása és az Európai Parlamenti Droá Bizottságának a látogatása fontos. Szeretnénk valódi, reális információt adni önöknek, és bemutatni önöknek a valós helyzetet. A demokratikus és emberi jogok területén gyakorlatról elmondhatom azt, a jogállamisággal együtt folytatjuk, folytatólagosan egyre jobb a helyzet, és megpróbáljuk a demokratikus intézményeket minél alaposabban kiébíteni. Ahogy elnök asszony is eh, beszámolt róla, kormány képviselőivel, parlament eh, képviselőivel, ellenzéki pártok és a eh, társadalom képviselőivel is tudott találkozni, mindent el is mondott ezekről a találkozókról. Én úgy gondolom, meg kell magyaráznom, hogy milyen félreértés történt, ugyanis július 17-én egy börtönt látogattak meg, Eredetileg úgy beszéltük meg, hogy a Kaliti börtönt meglátogatják, és a foglyok megfelelő, foglyokkal való megről meggyőződnek, illetve arról, hogy a nemzetközi egyezményeknek megfelelően bánunk a foglyokkal. Tehát júniú, július 17-én kellett volna, hogy ezt megtegyük, de aztán később egy konkrét, illetve néhány konkrét szemét kívántak meglátogatni, nem csak magát a börtönt, és ez, ez akadályozta meg azt, hogy a látogatásuk létrejöjjön, megvalósulhasson. Hölgyem, amikor megengedtük azt, hogy meglátogassák a börtönt, akkor azt arra gondoltunk, hogy ez jó lenne, hogyha önök tanúskodhatnának arról, hogy a megteremtett struktúrák, hogy milyen jól működnek nem sikerült az önök megelégedésére kialakítani ezt a programpontot, de reméljük, hogy hosszú távon jó együttműködést tudunk majd kialakítani az e- etióp kormány és a parlament között, és folytatni tudjuk a demokratikus és az emberi jogok megerősítését országunkban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. És még én is hadd tegyek valamit hozzá a meg nem valósult börtönlátogatás történetéhez azt mondták, hogy azért nem mutatták a börtön általános állapotát sem meg nekünk, mert sem az igazgató, sem az igazgató helyettesnek nem volt erre ideje. Aztán megkértük, megkérdeztük, hogy esetleg az etiópiai EU-s külügyi képviselő eljöhetne-e Addis Abibába, és esetleg meglátogathatná ő a börtön, de erre is nem, nem válaszoltak. Úgyhogy esetleg az Addis Abebai EU külképviselettel lehetne tovább folytatni ezt a kérdést, és elintézni, hogy a börtönlátogatás majd a jövőben egyszer csak létrejöjjön. Most elmondanám, hogy következő ülésen, tehát ahogy megbeszéltük, Etiópiáról is ejtünk pár szót a kül- külszolgálat képviselőjével, és akkorra már ki fog alakulni a végleges jelentés, és akkor azt már mindenki el is olvasta, és majd meglátjuk, hogy el tudjuk-e fogadni. Oké. Okay. Úgy látom, hogy többen nem jelentkeznek szólásra. Köszönöm. So uh, we have a little time. Uh, with... Most megint van egy kis időnk a szíriai helyzetről szóló eszmecseréig, úgyhogy azt javaslom, hogy tartsunk egy 15 perces szünetet, és 6 óra előtt 20 perccel folytassuk a munkát. Azért mondom ezt, mert lesz majd, illetve úgy gondoltam, hogy lesz majd arab tolmácsolás, arabra tolmácsolás, és aki ezt igényelni, az még nincs a teremben. És hogyha most kezdenénk, akkor elszalasztanák a lehetőséget, hogy meg is értsék, miről van szó. Köszönöm.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 Jézus. uh, then I think we can... Na, akkor talán kezdjük ismét. És mielőtt megkezdjük a, a Szíriával kapcsolatos emberi tehát kapcsolatos eszmecserét, még annyit, hogy a munkatársaim kétszer is leellenőrizték, és az a jó hír, hogy Nassar Sutudi, az egyik Szaharov díjas tavaly szabadlábon van, tehát szabadon engedték Karacsiban. Remélem, hogy ez helytálló információ. Két forrás is megerősítette, és úgy gondolom, hogy az elnökünk is majd üdvözli ezt egy sajtóközleményben. No, szóval a következő napirendi pontunk a szíriai emberi jogi helyzet Sajnos itt ellenkező előjelű a hír. Egy állásfoglalás született múlt héten a parlament részéről, elsősorban a vegyi fegyverekkel kapcsolatban. Most nem kívánnám ezt részletesen ismertetni, de úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy szíriai emberi jogi aktivistákat meghallgassunk a DROA delegációban, és miután tudtuk, hogy Brüsszelben járnak, úgy gondoltuk, hogy akkor ezt a témát napirendre tűzzük. 6,8 millió ember Szíriában, ami a lakosság egy harmada a számítások szerint érintett a konfliktusban, és 4,2 millióan kényszerültek az otthonukat elhagyni Szírián belül. Ez egy augusztus közepi adat. Az ENSZ becslése szerint több mint 100 ezer szíriait, szíriai eset áldozatul a konfliktusban. Szeptember 30-án az ENSZ menekült ügyi főbiztosa bejelentette, hogy már a két milliót is meghaladja azon szíriaiak száma, akik az otthonukat elhagyni kényszerültek, és ezen kívül rendszeres beszámolókat hallunk a visszaélésekről, kínzásokról és fogvatartásokról. Az ENSZ független nemzetközi bizottsága a szíriai arab köztársaságot vizsgáló bizottsága kegyetlen módról számolt be, amelyel az ellenséges megnyilvánulások Szíriában folynak, és az ENSZ többször is felszólította, az illetékes bizottsága többször felszólította a hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi emberi jogi rendelkezéseket, és ebben az összefüggésben üdvözlöm a két vendéget, akik a szíriai emberi jogi aktivista szervezeteket képviselik. Sajnos azonban a fogvatartottak és fogvatartottak védelmét ellátó bizottság képviselői nem tudtak ma jelen lenni. Szeretném felhívni a figyelmüket egy emberi jogi ügyész, Masen Darvics ügyére, aki 2012. februárjában történt elfogását követően eltűnt. Mustafa Haid a Davlati civil szervezet igazgatója van jelen, remélem, hogy jól ejtem többé-kevésbé a nevét. A Davlati Szír szervezet 2011-ben jött létre annak érdekében, hogy a fiatalok körében a békés tevékenységet elősegítse, illetve a demokratikus átalakulást Szíriában és a nem erőszakos ellenállás, az emberi jogi elvek tiszteletben tartása, és ez ezzel kapcsolatos kérdések szerepelnek a mandátumában. Farahuiek a szíriai nők platformját képviselő civil aktivista, ez a szervezet eh, a nők részvételét eh, igyekszik elősegíteni politikai eszközökkel a béke kiépítésében. A platform a béke eh, építése, a demokratikus átalakulás érdekében száll síkra, és akkor először Haid úrnak adom meg a szót, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, sajnos arabul kell folytatnom. I think um, it is um, number 10. Ez a tízes csatorna. السيدات والسادة تحية طيبة. أنا مصطفى حايد كنت أعمل مصطفى حايدnek hívnak. A Human Rights Watch-nak dolgozom Szíriában, illetve az ENSZ népírtás elleni irodájának dolgozom az alapítvány elnökének is kineveztek a közelmúltban. Először is köszönöm, hogy meghívást kaptam, lehetőséget kapok arra, hogy itt ma önök előtt beszámoltak a helyzetről. Az Euromediterrán eh, hálózat eh, figyeli az emberi jogok helyzetének alakulását. Szeretnék köszönet mondani önöknek, illetve az Európai Unió tagállamainak, amért pénzügyi és erkölcsi támogatásban részesítik eh, népemet. Szíriában eh, nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió a helyzet rendezésében a nemzetközi szervezetek között az Európai Unió az élen jár e tekintetben. Így fordulok Önökhöz is, mint európai parlamenti képviselők az Európai Unió tagállamainak képviselőihez. Veszélyes fordulatot vettek a, a dolgok Szíriában. A vegyi fegyverek bevetésével Damasz városa körül, ahogy azt az ENSZ megfigyelők is megerősítették. A közelmúltban került napvilágra, nyilvánosságra ez a jelentés. A ezen vegyi fegyverek e, e, kapcsolatos e, megállapodás egyezmény létezik, ugyanakkor az elnök bevetette mégis ezt a vegyi eh, fegyvert, így eh, próbált eh, valahogy a fölbe kerekedő helyzetnek 80 ezer embert érintett, vagy érinthet kisebb-nagyobb mértékben, vagy akár sősen is a bevetett fegyver. repülőgépekről is tüzet nyitottak Assad, és mások úgy érzik, hogy büntetlenül követhetnek el az háborús bűnöket, emberiség elleni bűnöket, mert ezeket majd nem fogják elítélni, Sokan azonban úgy vélekedünk, hogy a Nemzetközi Büntetőjogi Bírósághoz kell kerülni a szíriai esetnek, az emberi jogok megsértését éppen ezért dokumentáljuk. Ugyanakkor az augusztus 21-i események, a begyi fegyverek bevetése olyas valami, amin miatt most változnia kell a nemzetközi közvélemény és közösség hozzáállásának és megközelítésének, hiszen a vegyi fegyverek bevetése miatt még nagyobb elszántságra, eltökéltségre van szükség önöktől, hiszen így védhetik meg a szír civil lakosságot. Felelősségre kell vonni az elkövetőket, politikai megoldás így egyre bonyolultabbá válik, de a kérdés igazából az, hogy mi lesz időközben a civilekkel, amíg politikai megoldást várunk. Meggyőződésem, hogy a politikai megoldás lehetséges. Amerika és Oroszország együtt működve keresnek politikai megoldást a szíriai Ehm, a szíriai helyzetre politikai megoldást. Ez pozitív lépés, ugyanakkor az Európai Unió, mint nemzetközi szervezet is kivészi a szerepét ebből, akár csak az egyes tagállamok. Egyértelmű az önök álláspontja. Úgy érezzük, hogy e célból bizonyos intézkedésekre szükség lenne. Például először is az ICC nemzetközi büntető jogi bíróság elé kell vinni a szíriai ügyet, az emberiség elleni büntettek és a népírtás eh, vágyja, vádpontjaival. Persze ez roppant bonyolult ügy, ugyanakkor ez nem akadályozhat bennünket abban, hogy minden erőfeszítést megtegyünk ennek érdekében, hogy sikerrel járjunk ezen a téren. Aztán alternatív intézkedésekre is szükség van. egyetemes jogkörrel vagy joghatája bíró szervezetekhez kell fordulnunk, bíróság elé kell állítani azokat az elkövetőket, felelős azokat a felelősöket, akik esetleg az Európai Uniós állampolgársággal bírnak. Fontos, hogy elszámoltassák ezeket az egyéneket, főként mondom akkor, hogyha ezt Európai Uniós állampolgárságuk lehetővé teszik. A nemzetközi szervezeteknek minden lehetséges eszközt meg kell ragadniuk a helyzet rendezésére, illetve úgy érezzük, hogy egy olyan adatbázis létrehozására is szükség van, amelyben dokumentáljuk az emberi jogok megsértését. Ez ezt mindenképpen önöknek is segítenek eh, eh, kell. Az Európai Uniónak eh, egy külön megbízottja kell, hogy elkészítse az erre vonatkozó jelentést. A támogatás sokat igen szigorú feltételekhez kell kötni, e, csak ilyen feltételek teljesítése mellett szabad, és lehet az ellenzéket is támogatni, hiszen nekik is az Európai Unió alapvető e, polgár és ember e, jogi, humanitárius és nemzetközi jogi normáihoz kell tartaniuk magukat. Az emberjogi aktivisták szabadon bocsátásáért is fel kell lépni, és itt sorolhatnám a neveket vég nélkül. A civil szervezeteket és azok aktivistáit fogadniuk kell az Európai Unió intézményeinek és tagállamainak. Egyre több szíriai kér menedékjogot az Európai Unióban, nem szabad, hogy itt vallási vagy egyéb hovatartozás alapján bármiféle diszkriminációt alkalmazzanak a menedékjog megítélésében. Remélem, hogy tudnak nekünk segíteni az említett eszközökkel és intézkedésekkel, hogy ezeket figyelembe veszik. Köszönöm, most a kollégámnak adom meg a szót. Thank you, Mr. Hyde. Köszönöm szépen, Hyde úr. Most pedig Hivet asszony következik. Rámjár alud. a nevem, be fogok mutatkozni. Először is köszönöm szépen, hogy szót kaphattunk, és én is elnézést kérnék, de én is arabul fogom folytatni a felszólalásomat. Hölgyeim és uraim, köszönöm. A szír, eh, ugye, civil aktivista vagyok, illetve a Békefórum egyik eh, eh, vezető szereplője a civil társadalom szerepéről, illetve a nők helyzetéről szólnék pár szót. A civil szervezetek működése tiltott Szíriában, ez nem változott, Éppen ezért az aktivistáknak nagyon nehéz titokban, illegalitásban kell működniük. Persze a helyzet az oktatásban, az egészségügyben óriási anyosok vannak, ezt az ült próbálják a civil szervezetek betölteni, illetve az emberi jogok védelmében, ugyanakkor nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel, forrásokkal, arról nem is beszélve, hogy teljesen tiltott módon kell ezt tenniük. A helyzet nem javul, a jogi szabályok egész egyszerűen tiltják a szirai civil szervezetek bejegyzését. Számos megkötés, korlátozás van, amely ellehetetleníti a civil társadalom működését, így viszont nem tudják az ország belső helyzetén javítani. Így viszont az szélsőséges csoportok kezére játszanak, hiszen a civil szervezetek segítsége nélkül, például az élelmiszersegélyek kiosztásában kritikus tud a helyzet lenni. Mondanom sem kell, hogy az emberjogi az emberi jogok megsérését tekintetében a nők és a gyerekek, a kiskorúak vannak a leghátrányosabb helyzetben. Nem véletlen, hogy 75% a szíriai menekülteknek nő vagy gyerek. A szexuális zaklatás, a diszkrimináció, mindennapos diszkrimináció, vagy az élelmiszersegélyekhez való jutás korlátozottsága, a munkaerőpiacon a teljes ellehetetlenülés, illetve a családon belül erőszak elharapozása mind-mind sújtja a nőket. A kényszerházasságról eh, nem is eh, beszélve, a, az agresszió, az erőszak terjedőben, a nőkkel szembeni erőszak sajátos eh, jelensége is aggasztó. Éppen ezért arra van szükség, hogy a nők igényeit figyelembe véve próbáljunk segíteni nekik, hogy valamennyivel autonómabbá váljanak Szíriában. A szociális, egészségügyi szolgáltatásokhoz, ellátáshoz való hozzáférés egyáltalán nem garantált a nők és gyerekek számára. Ez a legaggasztóbb talán. Például a terhes nők a, a nem kívánt terhességek esetében teljesen lehetetlen helyzetbe találják magukat a szíriai nők, pedig a, a háborús, félháborús, polgárháborús helyzetben a, a szexuális, a nem erőszak miatt egyre gyakoribbak az ilyen nem kívánt terhességek. Nem véletlen, hogy millió számra próbálnak elmenekülni a szírek, egy igazi exodus kezd kialakulni. A kényszerkitelepítések, az erőszak, az agresszió mind-mind elűzi a nőket, gyermekeket, és ez megint csak a szélségesek malmára hajtja a vizet. Az elmúlt években a szíriai nők fóruma megpróbálta a helyzetet figyelemmel követni, vannak pozitív elemek is. Például a nők tájékoztatása, felvilágosítása azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi egyezmények alapján milyen jogaik lennének. Óriási kihívás ugyanakkor. A félelem, a letartóztatástól való félelem, vagy a, a társadalmi döntéshozatalból való teljes kiszorulás hátráltatja ezt a munkánkat. Sokszor igazán egyéni státusszal sem rendelkeznek a nők. Éppen ezért önöktől is azt várjuk, hogy segítsenek nekünk, segítsenek abban, hogy az átalakulásban, az átállásban, a megbékélésben a nők is, ebből a nők is kivehessék a részüket, mert nélkülük ez elképzelhetetlen. A helyzet rendezése, illetve a bűnösök elszámoltatása elengedhetetlen, ehhez óriási munkát kell elvégeznünk, ehhez a nők, női szervezetek lehetőségeit kell bővíteni, meg kell ezeket erősíteni, hiszen az emberi azon belül is a női jogokat zászlajukra tűző mozgalmak, szervezetek, hiszen már a feminista szervezetek is valóban működtek, megjelennek, igazi inspirációt jelenthetnek a szírnők számára, azt kérjük, hogy segítsenek abban, hogy taprálítsuk egy ilyen programot, hogy a, a, a szírei szereplők, közszereplők, helyi, regionális, országos, sőt nemzetközi szereplők is tisztában legyenek azzal, hogy a nők is kapjanak állampolgárságot, hogy képviselve legyenek a nők az arab liga államainak is a munkájában, a nemzetközi szervezetek munkájában, hogy mindenhol megjelenjen ez a női elem. A politikai küzdelem folyik a polgárháborúval párhuzamosan, a nőknek óriási, nap mint nap óriási harcot kell megvívniuk ezen a téren. A, fontos éppen ezért, hogy a civil társadalom azon szervezetei mellett kiálljunk, akik a nőket segítik, a civil szervezetek jelentik a kapcsolatot, jelentik a garanciát arra, hogy a béke, a megbékélés, a nyugalom valaha is kialakulhasson, és eh, akik szembeszállnak ezáltal a szélsőséges mozgalmakkal, szervezetekkel, elemekkel. Fontos, hogy ne a szélsőségesek eh, ragadják magukhoz a hatalmat, ebben lehetnek segítségünkre a civil szervezetek, a civil társadalom. Mindenkinek köszöntel tartozunk, akik segítik Szíriát, a szíriai eh, harcot. Eh, köszönöm még egyszer. Thank you. Köszönöm szépen. Akkor most kezdjük meg a vitát, és majd megkérjük az külszolgálat képviselőjét is, hogy szóljon hozzá. Először Gomez asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen a civil szervezetek képviselőinek, hogy eljöttek hozzánk, és szóltak a szíriai helyzetről. Úgy gondolom, minden, mindannyian ismerjük a Szíriából érkező szörnyűséges híreket. Elsősorban a vegyi fegyverek használata az, amiről sokat hallottunk. Nagyon veszélyes fordulópontnak tartom ezt a folyamatban. de nem szabad elfelejtenünk azokat az embereket sem, akiket még a vegyi fegyverek bevetése előtt gyilkolták, gyilkoltak meg. A nemzetközi közösség tehetetlen volt, Oroszország blokkolta annak lehetőségét, hogy az ENSZ bármiféle beavatkozástról dönthessen, úgyhogy ezt is mindenképpen meg kell említenünk. Úgy gondolom, hogy a Mm, vegyi fegyverek bevetése azért is fordulópontnak tartható, mert provokációnak minősül az Assad rezsim részéről. Volt ma erről a témáról már egy másik vita, és valaki azt mondta, hogy az augusztus 21-i támadás pontosan egy évvel azután történt meg, amikor Obama elnök a Szíriával kapcsolatos vörös vonalakról beszélt. A konfliktusról nem szeretnék teljes terjedelmében szólni, csak az emberi jogokra szeretnék szorítkozni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a, tavaly, a, múlt hét, heti állásfoglásból kimaradt valami, amely pedig nagyon-nagyon fontos, a Nemzetközi Büntetőbíróságra való hivatkozás. Amikor bármiféle bűntény történik meg, a vegyi fegyverek használata, vagy bármiféle más emberiség ellen elkövetett büntet, akkor, akkor minden ezért a büntettért felelős felet a Nemzetközi Büntetőbíróság elé kell állítani és az Európai Uniónak kell ezt elsősorban hangsúlyoznia és követelnie. Nagyon furcsa és szerencsétlen dolog lenne, hogyha bárki megpróbálná blokkolni az ENSZ biztonsági tanácsának erre vonatkozó törekvéseit. Erre egyszerűen szükség van, ez elengedhetetlen. Ez elengedhetetlen. Nyilvánvaló, hogyha vannak olyan országok, amelyek a saját területükön el tudnak fogni ezekért a büntetekért felelős szíriaiakat, akkor az, azt meg kell, hogy tenniük, meg kell, hogy tegyék, de csak ennek segítségevel tudják megtenni azt. Aztán a nők helyzete nem azért van ez a probléma, mert Szíriában a nők teszik ki a lakosság nagyobb részét, hanem azért, mert nem csak a saját fájdalmukat kell elszenvedniük, hanem a férjeik, a gyermekeik fájdalmát, azoknak a fájdalmát, akiket megöltek, akik veszélynek van kitéve, akik, akik, akik számukra kedvesek, mindazon a fájdalmon fölül, amit az okoz nekik, amilyen rettenetes bánásmódban részesülnek a megerőszakolástól a megaláztatásig és úgy látom, hogy ez minden, ez egész Szíriára jellemző. Minden olyan csoport, amely részt vesz ebbe a, ebben a konfliktusban, kihasználta azt, hogy a nemzetközi közösség tehetetlen és nem lép. És visszaélt ezzel az űrrel, ami így kialakult, kihasználta a mozgásteret, úgy például, mint az Al-Nusra és az Al-Qaeda terrorista csoportok, méghozzá úgy, hogy a népszerű felkelők és az ellenzék köpenyébe bújva az emberi jogokat tiporják lábbal, és az emberiség ellen követnek el bűncselekményeket. Tehát ezeknek a csoportoknak kimondottan nő ellenes és emberi jog ellenes szándékaik vannak, terveik vannak. Egyszerűen meg kell mutatnunk azt, hogy ezeknek az embereknek nem engedhetjük meg, hogy Szíria népessége, lakossága egészen nevében beszéljenek. Minél minél több információ jelenik meg Európában, minél több minél több fals hírt kapunk. Például Ausztráliából volt valaki, aki azt mondta, hogy a rossz, rossz tulajdonképpen nem is a gonoszok. Nem lehet így leegyszerűsíteni a dolgot, hogy csak gonosz-gonosz ellen harcol Szíriában. Úgy gondolom az is fontos, hogy az ellenzéktől követeljük meg, hogy tartsa tiszteletben a kisebbségek jogait, hiszen Szíria is sokrétű, sokféleséggel rendelkező ország, és nem fogadhatjuk el azt, hogy az ellenzék bármely képviselője, aki demokratikus jövőt kíván Szíria számára, bármely kisebbség ellen, például a malai kisebbség ellen, kisebbség ellen elkövetett bűncselekményt követhessen el. Köszönöm szépen, Váló úr. Azt hiszem, hogy a kollégám, Gomez asszony az összes kérdést érintette, ami ma szóba jöhet. Én szeretném megköszönni mindkét hozzászóló, mindkét vendég részvételét, ugyanis a remény üzenetét hozták ide, és nagyon konkrét dolgokra összpontosítottak. Az egyik a nők jogai, a nők védelme, és hogy mit tehetünk ebben a szörnyű helyzetben a nők érdekében. Én nagy figyelemmel hallgattam, amit Haid úr mondott, és gratulálnom kell ahhoz, amit arról elmondott, hogy hogyan fejlődhet Szíria. Nem szkeptikus, nem pessimista a békés rendezés tekintetében, annak ellenére, hogy meglehetősen nehéz elképzelni, hogy az első lépés az orosz-amerikai megállapodás gyökeresen változtatna a helyzeten. A kegyetlenkedések folytatódnak, a polgárháború folytatódik, kívülről is rengeteg érdek nyilvánul meg, csoportok lépnek be Szíriába, rossz, gonosz tettek történnek, de az ön által felvázolt program mindenféleképpen ígéretes, és remélem, hogy azzal a pozitív üzenettel fognak távozni, hogy mi is felelősnek érezzük magunkat az iránt, hogy segítsünk önöknek, mint a politikai békés rendezés hívei, hiszen önök élnek ott, és a politikai megoldás nyilván nem hagyhatja figyelmen kívül a szíriaiakat. Annak ellenére, hogy időbe fog telni, mielőtt a szíriai demokraták saját kezükbe tudják venni az események irányítását. Nagyon fontos volt, amit a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel kapcsolatosan elmondott, Nekem személyes tapasztalataim voltak a jugoszláv háborúval kapcsolatban, amikor behívtuk a nemzetközi büntetőbíróságot, a helyzet hirtelen megváltozott. Úgyhogy ez nagyon fontos. És itt nem arról van szó, hogy fenyegetik Assadot, hanem mindenki, aki bűncselekményt követ el, és megsérti az emberi jogokat, az felelősségre vonandó. Köszönöm még egyszer, hogy ellátogattak hozzánk, és köszönöm, hogy ennyire kiegyensúlyozottan látják a jövőt. Köszönöm szépen. Köszönöm Weigl úr, most pedig Csip úr. Köszönöm elnök asszony. Köszönöm szépen. Hallanak? Alkalmam volt 2008 végén Szíriába látogatni, és láttam ennek a gyönyörű országnak néhány részét. Különösen az nyűgözött le, hogy eh, a különböző felekezethez tartozók, eh, muszlimok és keresztények eh, milyen békésen éltek egymás mellett. Csodálatos minaretekben jártam, ahol még keresztelő Szent Jánosnak is volt szobra, és mindez egy olyan helyen, amit nyilvánvalóan muzulmánok látogatnak. Az egy, az egyik várost Jézus Krisztusról nevezték el. És a más vallásúak egymás mellett élnek, a mindennapi életüket egymás szomszédságában élik, nem került sor konfrontációra a kormányerők és a szíriai ellenzék között. Én eh, csak el tudom képzelni, hogy mi történt eh, Szentbalhozóri eh, kolostorral és más háborús helyszínnel, ahol örmény nyelven oktatnak. Ez is szerves része Szíria történelmének. És ez rendkívül tragikus, hogy több mint két millióan el kellett, hogy hagyják az országot, vagy az országon belül kellett elhagyniuk az otthonukat. És gondolok azokra a százezrekre is, akik soha nem térnek vissza az élők soraiba rengetegen kényszerültek elmenekülni, és ezek óriási veszteséget jelentenek, ami meghaladja a képzelőerőnket. A BBC és más hírügynökségek ma arról számoltak be, hogy egyiptomi menekültek menekülteket zártak börtönbe különböző forrásokból származnak a hírek, ugyanakkor viszont vannak bizonyos információk, ami szerint az európai közvélemény ellenzi a katonai beavatkozást Szíriában, ugyanis az emberek látják, hogy az iráni, iraki esetben sem bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak a katonai beavatkozás. Mint ahogy a kollégák is elmondták már, a vegyi fegyverek brutális bevetése volt az a pont, egy fordulópontot jelentett a polgárháborúban. most senki nem tudja, hogy mi lesz a következő lépés, amikor egy hatalom a saját népe ellen veti be a fej, vegyi fegyvereket, ez mindenféleképpen egy fordulópont. Reméljük minden esetre, hogy meg tudjuk akadályozni a további öldöklést. Remélem, különösen az önök által elmondottak alapján, hogy sikerül politikai megoldást találni a konfliktusra, akár nemzetközi szervezetek segítségével. Említették például a civil szervezetek tevékenységét, akár a Szírián kívüli szervezetek tevékenységét. Tehát ez nyilvánvaló azt jelzi, hogy nem csak Szírián belül, hanem az országon kívül is nagyon széles körben ismert a helyzet, és egyre többen lépnek fel a nők és gyermekek érdekében. Az én országomban, Lengyelországban az elmúlt két, két hét során minden vasárnap a katolikus templomokban azért imádkozunk, hogy Szíriában béke legyen. És ez nagyvárosokban, kis falvakban egyaránt így van. Ez is ékesen bizonyítja, hogy egyfajta intellektuális egységet vállalunk a háborút elszenvedő szíriaiakkal. Ugyanakkor viszont úgy látjuk, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő eszköztár, nyilvánvalóan az állásfoglalása egyfajta politikai nyomást jelent, de a szíriaiak ugyanakkor azt is mondhatják, hogy hát ez így önmagában valami kevés. Elfogadták az állásfoglalást, és akkor mi lesz a következő lépés? Tehát mindenféleképpen tovább kell harcolnunk a békéért, és minden esetre hasznos mérföldkő volt a múlt heti állásfoglalás elfogadása, de morálisan is így kellett tennünk. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük, Csib úr. Visszatérnék a felvetett kérdésekre, és talán kötném ezt a Golubievski úrhoz is fordulnék, aki a külszolgálat részéről van, ha minden igaz itt közöttünk. Például Klücse azt mondta, hogy európai támogatásra számít annak érdekében, hogy az Arab Liga missziójába, illetve e, más hasonló fellépésekben nőket is bevonják. Nem tudom, az Európai Unió ezt mennyire követi figyelemmel. Hajt úr utalt arra, hogy e, e, nem egyetemes joghatósággal bíró ügyek is vannak, például vannak uniós állampolgársággal bíró elkövetők, bűnösök is, nem tudom, melyik tagállamokra gondol, hiszen az Európai Unió eddig azt a politikát követte, hogy Eh, illetve az Európai Unió eddig nem tudott igazán eh, nyomást gyakorolni annak érdekében a biztonsági tanácsban, hogy a Nemzetközi az HG Bírósághoz utalják az ügyet. Egy tagállam blokkolja ezt a kérdést. A menekültekkel kapcsolatban pedig eh, a svéd példát tartom követőnek, hiszen tart tartós tartózkodási engedélyt kapnak Svédországban a szírmenekültek, sőt családtagjaikat is hozhatják magukkal. Sajnálatosnak tartom, hogy csak pár tagállam fogadott be, mm, és csak nagyon kevés szíriait. Remélem, hogy a humanitárius kötelességüket minél több tagállamban vállalják és talán Golubievski úr azt is elmondhatná, hogy eh, tudja, hogy a női, mm, a szíriai nők a békért platformja munkát végez, például a menekült táborokban a nagyon szegény nőket eh, ne megmentessük attól, hogy kényszerházasságba kényszerítik őket. Ezek lennének a kérdésem. Köszönöm. Madam Chair, distinguished... Elnök asszony, tisztelt vendégeink, tisztelt képviselők. Mondanom sem kell, hogy megkorrom számomra, hogy itt lehetek ma ezen a fontos ülésen. Megpróbálom rövidre fogni, és a konkrét kérdésekre tőlem telhető legjobb tudásom és hatásköröm alapján válaszolok. De meg kell mondjam, hogy voltak olyan kérdések, amelyeket a fejlesztéspolitikai eh, főigazgatóság, a DEFCO talán jobban meg tudna válaszolni. Sajnos részükről senki nincs most itt, de legalább elvi választ próbálok adni. Első kérdés, mit tehet az EU a nők képviselete vagy az egyetemes joghatóság eh, terén? Nos, az ENSZ-szel kapcsolatban Brahimi eh, külön megbízott kérésére lépünk fel, segítünk az ENSZ-nek, a rendes bevett eljárást követjük, ami semmilyen módon sem hoz a hátrányos helyzetbe a nőket. Például pályázatokkal, pályázati kiírásokkal, a nők képviselete ezekben a csoportokban mm, természetesen olyas valami, amit megpróbálunk biztosítani. Hogyha konkrét aggodalmuk van a Brahimi vagy az Arab Liga mm, programmal kapcsolatban, akkor ezzel forduljanak az érintettekhez. Azokkal az elkövetőkkel kapcsolatban, akik egyetemes joghatóság alatt uniós tagállam állampolgársággal rendelkezőként bíróság elé állíthatóak. Nos, nem is kell, hogy uniós állampolgárok legyenek de igazából bíróság elé állítani őket. Szerintem ez nem a mi hatáskörünk az Európai Unió előjoga ez, főként nem a külszolgálaté. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy több tagállamot is aggaszt foglalkoztat ez a kérdés. Ami a programok segítését, támogatását érinti konkrétan, nem ismerem ezt a konkrét platformot, amit említett, de fejlesztéspolitikai pénzünkből, nem csak a humanitárius segélyekből, nagyon sokat szánunk arra, hogy a menekültáborokon belül valamit tegyünk a helyzet javítása érdekében. És az ilyen borzasztó történésekről, mint például a kényszerházasság vagy az erőszak, természetesen tudomásunk van, hogyha nem tévedek, akkor a Szíriával kapcsolatos külügyi tanácsi zárónyilatkozatok mindegyikében legalább egy bekezdés szentelnek ilyen kérdéseknek. Október 21-én lesz a következő ilyen külügyi tanácsülés. Biztos vagyok benne, hogy nagyon határozottan fogalmaznak majd a miniszterek ezügyben a menekültek kérdése is felmerült, ha jól emlékszem, ha jól jegyzeteltem. A tagállamok eh, egyre hangosabban eh, emelik fel hangjukat ez ügyben. A Digi Home, tehát a belügyekkel foglalkozó főigazgatóság figyelemmel eh, követi a helyzet alakulását valóban nagy számú menekült érkezik, áramlik Európába. Nem tudom, hogy a tagállamokat az EU miben segítheti, vagy hogyan segítheti hozzáadott érték, milyen hozzáadott értéket jelenthet, hogy ha mi beleszólunk a tagállamok ez irányú munkájába, ez csak akkor elképzelhető, hogyha a tagállamok kérik ezt, akikkel egyébként természetesen kapcsolatban állunk. A külszolgálat részéről annyit elmondhatok, hogy elsősorban kiegészítünk, segítünk, támogatunk. A pénz az egyetlen eszközünk a nyilatkozatok mellett, és a nyilatkozatokban nincs hiány, azt mondhatjuk, de pénzügyileg 5-6 millió euróról beszélünk, támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek az emberi jogok helyzetein javulást, ami egyektől javulást remélünk. És vannak emberjogi aktivistát segítő olyan mondjuk titkos fellépéseink is, amelyek nem kapnak nagy nyilvánosságot, de erre is vannak pénzeink. Ezekről nem beszélhetek, bővebben, de olyan szervezeteket támogatunk jelentős pénzekkel, akik Szíriában a, a helyben végzik a munkadandárját. Tegnap a főnököm mm, is beszélt erről, sajnálom, hogy nem lehetem ott. Segítünk tehát a civil szervezeteket, amit Hajdor is említett az elszámoltatást segítő szervezetek. Um, document their trustees on both sides, both sides obviously, but, but mostly uh, given the, the sheer amount uh, on the asset. Ezeket a szervezeteket is minden tőlünk tehető eszközzel segítjük, például az elszámoltatási bizottság névre hallgató szervezetet, itt is főleg anyagi támogatásról beszélhetek, és akár egy millió eurót is kitehet az, amit a Független Vizsgáló Bizottságra mm, támogatására különítettünk el. Összefoglalva tehát, az emberjogi kérdések a külszolgálat napirendjének egyik ként szerepelnek, és mindannyiszor határozottan felemeljük a hangunkat ilyen ügyekben megpróbálunk a szavakhoz megfelelő forrásokat is társítani. A nők jogai nőke való bánásmód javítása remélhetőleg a külügyi tanács legközelebbi záró nyilatkozatában, következtetéseiben is megjelennek. Köszönöm, ennyit szerettem volna, és tudtam volna elmondani ezen a ponton. And I think that was also Köszönöm szépen, ez nagyon érdekes volt meghallgatni a két vendéget, és most Lenormand úr, általában most zárul le az ülésünk, és éppen ezért a tolmácsás beszüntetendő, de még öt percet kaptunk. Miután a kollégám már elmondta a helyszínen folyó munkát, röviden csak a fejlesztési együttműködésről egy pár évvel ezelőtt egy jelentős csomagot állítottunk össze Szíria, illetve a környező országok számára. 2013. júniusban egy új intézkedés csomagot fogadtunk el humanitárius segélyekre vonatkozóan. 235 millió eurós összegben a nemzetközi jog érvényesítése területén. Egy plusz csomag is elfogadásra került a humanita- az emberi jogok területén. Itt a már említett intézkedéseken kívüli további eszközöket támogatunk a civil szervezetek eszköz keretében is 40 millió áll rendelkezésre, tehát további projekteket tudunk támogatni. Nagyon nehéz ezekről nyilvánosan beszámolni, mert a legtöbb projekt korlátozott, voltak veszteségeink is, de a lényeg az, hogy a legtöbb a legtöbb ilyen program a civil aktivisták hálózatainak támogatására irányul. Nagyon fontos az információ csere fenntartása, újságírók segítése, az emberi jogi aktivisták támogatása, mert ők tőlük tudunk támoga- információt kapni a helyszíni eseményekről. Számos szervezetről nem tettünk itt említést, de nagyon fontos szervezetek működnek még. Egy további emberi jogi csomag, csomag is előkészület alatt áll. Egyértelmű, hogy a kisebbségek, a nők védelme, az emberi jogok védelme, a kulcs elemei minden további csomagnak. És röviden egy racionális probléma a nem osztjuk azt, hogy a Szíriából érkezettek mind feltétlenül rossz emberek, úgymond, ahogy Gomez asszony fogalmazott. A vízumok kiadása terén, illetve egyéb területeken esetenként vizsgáljuk meg az ügyeket, és ha például a bankrendszert veszük, nem minden szíriai esetében kell a számlákat blokkolni. Ezen nehézségek minden nap előfordulnak, és ezekkel szemben is fel kell lépni. Köszönöm szépen. And now briefly I give the floor. És röviden még megadom mindkét vendégnek a szót, esetleg önnel kezdhetjük. Köszönöm még egyszer a hozzászólásokat és a türelmüket, hogy idáig maradtak. Röviden szeretnék hangsúlyozni néhány dolgot, mint ahogy már említettem, nagyon fontos számunkra, hogy felülvizsgáljuk, milyen hibákat követünk el, akár mint civil szervezet, akár a nemzetközi közösség, és azt hiszem, hogy elérkezett az ideje, hogy ugyan sok munka, sok minden történt már, de hogy most valóban megtaláljuk a civil szervezetek segítésének további lehetőségeit, hiszen az ő védelmük mindenféleképpen fontos. Köszönöm szépen. Hajd úr. Szintén rövid leszek. Most ugyan nincs időm minden kérdést megválaszolni, de a későbbiek során majd szívesen megválaszolom ezeket. Az elszámoltathatóságot szeretném kiemelni, illetve a civil társadalom szerepét. Számos hibát elkövettünk, teret engedtünk az extremizmusnak, ugyanis itt a politikai és a katonai megoldás között kínálkozott a változ, választás, a kettő között óriási rés van, és ez gyakorlatilag az extremizmusnak adott terepet. És most van itt a lehetőség, hogy forradalmi változások következenek be a civil szervezetek révén, az oktatás révén, más szociális szolgáltatások révén, ugyanis ez egy mindennapi, napról napra elvégezendő munkát feltételez, és ez nagyban függ a rendelkezés álló forrásoktól és eszközöktől. Még egyszer köszönöm a lehetőséget, de különösen ami az elszámoltathatóságot illeti, minél többet kell tennünk a kiskapuk bezárására. Köszönöm szépen, és akkor én is szeretném megköszönni mindkettőjüknek a munkájukat, és mi minden tőlünk telhetőt megteszünk a parlament nevében, hogy az ajánlásokat nyomon kövessük, megfigyeljük, hogy mi történik Szíriában, és ezennel lezárom az ülést.